és annak a sorrendjét. Először a négyes és az ötös pontokról szavaznánk, végül pedig a hármasról. Emlékeztetném a képviselőket, hogy a napirendel kapcsolatos módosítások nak lehet, hogy kihatásai lesznek arra vonatkozóan, hogy a szakbizottságban a napirendi pontokat mennyire tudjuk megbeszélni, és a vendégek meghívására is, úgyhogy kérem, hogy a jövőben próbálják úgy intézni, hogy a lehető legkevesebb legyen az ilyen jellegű módosítás. Kettes napi rendi pont elnök tájékoztatása. Mindenki megkapta szokásos módon a paksamétájában az anyagokat. Nagy örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy Donatella Pribász, aki a szakbizottságunkban uh, Senior Administrator, az afrikai karib-tengeri és csendes-óceáni kapcsolatok uh, egységének vezetőjévé vált, januártól, ha minden igaz. Donatella rendkívül keményen dolgozott a titkárságunknál, mióta 2004-ben létrejött a szakbizottságunk, és kiváló és nagyon elszánt munkája nagyon gyümölcsöző volt számunkra, és hogy ő ennyire áldozatosan folytatta munkáját, mindenképpen nagyon fog nekünk hiányozni Donatella. Gratulálunk neki a kinevezéséért, és reméljük, hogy ezzel is meg tudjuk majd erősíteni a kapcsolatokat az INTA és az közös parlamenti, az AKC közös parlamenti gyűlése között. Térjünk át akkor a szavazásra. Mint már mondtam, a négyes ponttal kezdjük. A jelentés az Európai Unió Fekete-tengeri stratégiájával foglalkozik. Előadó Metin Kazak az AD-től, több módosítónk is van. Kezdjük az egyessel. Külön szavazás. Az első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettes, megint külön szavazunk első részről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kompromisszumos egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette, külön, külön szavazás első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 17-es módosítóról megnyitom a szavazást. Uh, again, uh, <laughs> the vote is the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizennyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végső szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Túlnyomó többséggel. 20 mellett 21-en szavaztak. Az én szavazatommal együtt. Egy szavazott ellene. Gratulálunk Metin Kazaknak. Térjünk át az ötös napi rendi pontra. Az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garanciáról. Előadónk William Dartmouth, Az 57-es módosítóval kezdjük. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es részenkénti szavazás első részről e, mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellen tartózkodás, bocsánat, ellene tartózkodás, elfogadtuk. kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 65-ös mellette. Ellenőrizni szeretnék a 64-est, akkor térjünk vissza a 64-esre, és ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-ost? Ellenőrizik a 66-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Én mellette szavazok. Elutasítottuk. Elnézést, hogyha ön mellette szavaz, akkor most nincsen nálam a kártyám, de mellette szavazok. Akkor megszavaztuk. A 66-ost megszavaztuk. Én mondtam, hogy én mellette szavazok. Ezt bejelentettem még a szavazás vége előtt. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás megszavaztuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. El, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elut- elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Első prambulum 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás, elnézést, ellene, mellette tartózkodás elutasítva. Hatos részenkénti szavazás. Első rész mellette Ellenem. tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, tehát az első részből elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Én mellette szavazok. Lezárom. Elutasítva. Második rész, mellette ellene tartózkodás. El, elfogadtuk. Harmadik mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elnézést, ellenőrizzük az 50-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Én mellette szavazok. Lezárom a szavazást. Megszavaztuk. Nyolcas módosító. Keszperi. Egy kérdésem lenne. Elmondaná az eredményét a 48-asnak, hogy azt elutasítottuk, vagy elfogadtuk? Mi volt az eredmény? Elfogadtuk. Nyolcas módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 41-es, 51-es, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. 51-es. Megnyitom a szavazást. Én mellette szavazok. Lezárom. Elutasítva. Kilences Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55 mellette ellene tartózkod. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, 17-es. 17-esről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Én ellene. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 21, mellette ellene tartózkodás elutasítva 56, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Az 56-ost ellenőrizzük, megnyit, én mellette megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 27-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Végső szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, én mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-en szavaztak, hárman ellene, nem, senki sem szavazott ellene, három tartózkodás volt. Gratulálunk William Dartmouthnak. Visszatérünk akkor a hármas napi rendi pontra. Well, this is the this file, please. May I have your attention, please? A figyelmüket kérném. A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszerről van szó. Itt az előadónk Jörg Leichtfried az SSD-től. A jelentés tervezetet meg szeretjük szavazni, korábban, de az előadó és az enyék előadók megállapodással következve. Mi történt önökkel? Kérem szépen! Informális megbeszélés volt az előadó és a bizottság között, és úgy hallottam, hogy szeretné elhalasztani a szavazást az előadó egy másik ülésre. Én úgy tudom, hogy az előadó szeretné, hogyha megvizsgálhatná a benyújtott módosítókat. Meg kell kérdezem a koordinátorokat, hogy egyet értenek-e azzal, hogy elhalasszuk a szavazást. Koordinátorok és a szakbizottság támogatják -e, hogy halasszuk el a szavazást ezzel kapcsolatban. Nincsen ellenvetés akkor megadom a szót Jörg Leitfriednek, hogy a módosítókról szóljon. Önye szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy a elhalasztást megmagyarázzam. Kezdetektől kezdve egy bizonyos jogi problémával álltunk szemben, vagy legalábbis úgy tűnt, mintha bizony jogi probléma lenne ez. Ugyanis mi és a tanács más-más e, rendeletekre hivatkoztunk e, a tanácskozásunk során. Mi egy régebbi, a tanács egy újabb változatra hivatkozott, és ez persze elbizonytalanította a kérdést, hogy vajon így eljárhatunk-e vagy sem hosszan tanácskoztunk, folytattuk a munkát, egy jelentéstervezetet készítettünk elő. Másrészt ugyanakkor a bizottsággal intenzív kapcsolatban voltunk arról, hogy hogyan lehet hibátlan módon kezelni ezeket a kérdéseket. Azután a vita során felmerült annak a lehetősége, hogy úgy járjunk el, hogy az INTA és az egész parlament visszautasítja rövid időre bár a bizottság javaslatát, és utána pedig a bizottságnak tisztáznia kell, hogy nagy késlekedés nélkül hogyan lehet egy új javaslatot beterjeszteni a parlamentbe. Ez a lehetőség elképzelhető lehetőség volt egy ideig, de utána pedig kiderült, hogy ez az eljárás ilyen módon mégsem működhet. Ezen közben ön elnök úr és a szakbizottságunk ezáltal, a szakbizottság megkapta az biztos levelét, ahol a biztos megállapítja, hogy eljárásmódunkat ilyen formában tartja korrektnek. Mit jelent ez? Azt, hogy én az árnyék jelentéstevőkkel úgy döntöttem végül, hogy folytatjuk a munkát, ehhez azonban sokkal több időre van szükségünk, mint amire számítottunk. Az egész kérdéskör eleinte nem olyan bonyolultnak tűnik, de a sok keveredési zavar miatt, amelyről éppen beszálltam, beszámoltam, valamint azáltal, hogy a megtalált összmegoldása lehetőségeinket kiszélesíti, ezért tehát nem tudtuk a módosítókat végigbeszélni, és úgy gondolom, hogy ha jó eredményre akarunk jutni, több időre van szükségünk, és éppen ezért az elhalasztásra volt szükség. Azért, hogy a szavazást elhal, azzal, hogy a szavazást elhalasztottuk, nem okozunk komoly problémát, hiszen a rendszer nagyjából működik most is, minden létező stakeholderrel vagy szereplővel tárgyaltunk, és senki nem hangoztatta aggájait a szavazás elhalasztása okán, ha a végeredmény egy hasznosabb, jobb szöveg lesz. Kérdés persze, hogy mi a jó szöveg. Nos, illetve mi a jó szabályozás? Nos, az, hogyha egy olyan rendszert fogadunk el, amely Európában egységes szabályozásnak tekinthető, amely bezárja a kiskapukat, átlátható, transzparens. Egy olyan rendszer tehát, amelyben az Európai Parlament egy még később megvitatandó formában, de igenis részt vesz az ellenőrzés során is. Ráadásul biztosítani kell azt is, hogy bizonyos tárgyakat, amelyeket ez idáig nem tekinthettünk fegyver alkatrésznek, az új fejlemények tükrében, mondjuk úgy, hogy a háborús konfliktusok modern formájának, eseményeinek tükrében ezeket fegyvernek kategorizáljuk. Hiszen vannak olyan országok, amelyek beszámolnak arról, hogy szájbertámadásokat támadásokat intéznek ellenük. Ezek nagyon veszélyesek lehetnek, például atomerőműveket lehetne úgy meghekkelni, hogy ebből közveszély származzon. Összességében tehát fontos, hogy elegendő időt kapjunk. A Stördi és Kaspari kollégák módosítói megítélésünk szerint jól beilleszkednek az elképzeléseinkbe, abból indulok ki, persze még meg kell vitatni ezt a kérdést, de abból indulok ki, hogy itt egy jó kompromisszumot sikerül majd megállap, kialakítani. De hogy minél pontosabb megállapodásra juthassunk, ezért a szakbizottságot és önt, elnök úr, arra szeretném kérni, hogy januárban szavazzunk. A decemberi szavazás nagyon közel van, ezért tehát január hava alkalmasabb volna a szavazásra, és így tudunk egy jó, szolid megoldást találni. Thank you. Um, as you know... Köszönöm uh, szépen, uh, mint uh, tudják, kapunk egy levelet uh, biztostól, mely a jogi kérdéssel foglalkozik, amelyet felvetett az előadó és azt mondja, hogy ő nem e, lát jogi akadályt annak útjában, hogy folytassuk a vitát és le is zárjuk a javaslattal kapcsolatban. Mielőtt a vitát megnyitnám a szabadság többi tagja előtt, talán hallgassuk meg a bizottság képviselőt Pablo Vercettit, nem csak erről a kérdésről, hanem a lényegről, e, a módosítók lényegéről. Paolo Vercetti hol van. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak a kiváló munkáját az ügyel kapcsolatban. Igaz, ez az ügy jogi problémákat vetett fel, amelyeket előre nem láttunk az elején. Tény az, hogy a javaslat eljutott a az Európai Parlamenthoz. A 2000, 2000-es rendeletről van szó, amit a tanács módosított 2009-ben. Probléma van azzal, hogy elfogadjuk, hogy elfogadták és érvénybe lépett a Lisszaboni szerződés. Örömmel látjuk, hogy az előadó voltan kedves, és figyelembe vett támogatta eh, a eh, biztos javaslatát, eh, és így lehetséget ad a szakbizottságnak és a parlamentnek, hogy módosítsa a címet. Ez egy kicsit időigényes volt, ez, ez egy bonyolult ügy, a módosítókkal kapcsolatban pedig néhány kérdésre már kérdeztek egyes termékekre, és láttuk, hogy országspecifikus módosító is van a jelentéstevéssel kapcsolatban és a bejegyzéssel kapcsolatban is vannak módosítók. Majd kiderül, hogy a bizottság véleményére szükség van ezzel kapcsolatban. Ugyanaz a bizottság célja, mint az előadói. Egyenlő esélyek, átláthatóság minden exportőr számára az Unióban Szeretnénk az adminisztratív terhet csökkenteni az exportőrök részéről. Egyrészt a versenyképesség fenntartása miatt tudjuk, hogy a technológia a lehető legmodernebb kell legyen, és a másik szempont a biztonság. A legjobb módja az eljárásnak, hogy egy magas kerítés legyen egyesek szerint a kert körül. Mi megpróbálunk a lehető legegyszerűbben járni el eme érzékeny műveleteknél, tehát az export engedélyezésnél. Egyetértünk az előbb, hogy több idő szükséges, mivel jogi félreértés van. Javasoljuk elfogadni az előadó javaslatát. Támogatjuk. Készen állunk a az érdemi tárgyalásokra a következő hónapokban január megfelelő dátum a szavazásra két hónapos késés nem lesz nagyon problematikus. Ez az ügy mozgásban van. Ez a szakbizottság már valószínűleg megkapta azt a javaslatot, hogy az egyes mellékletet módosítsak ugyanebben a rendeletben, ez a termékek listáját tartalmaz, meg ellenőriznek, és egy közlemény is született a bizottság részéről a kereskedelemről, mint tudják, ennek van egy olyan komponense, hogy export e, ellenőrzés a kettős felhasználású termékeknél. Készen állunk a további munkára, ugyanolyan jó együttműködési szellemben, mint eddig. Köszönöm szépen, elnök úr! Okay. Uh, thank you for your clarification. Köszönöm szépen a pontosítást. Kére valaki szót. Uh, még a... Kedves kollégák, két észrevételem van. Egyrészt úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon is koproduktívan jár el azáltal, hogy nem utasítjuk vissza ezt a dossziét, hanem foglalkozunk vele. És azt gondolom, hogy a biztos levele csak korlátozottan segít bennünket. Azon szakbizottságok, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, mi egy fél éve foglalkozunk ezzel, a munka elejétől kezdve hangsúlyoztuk, hogy problematikusnak tartjuk, hogy egy régi jogalapra, illetve egy régi rendeletre helyezzük ezt az új szabályozást. A bizottságnak fél év állt rendelkezésre, hogy aktualizálja a javaslatát. Úgy gondolom, a bizottság nem végezte el a házi feladatát, és ezért azt mondhatjuk, hogy igen nagy vonulók vagyunk. Nem is a bizottság, hanem azon cégek irányába akiknek jogbiztonságra van szükségük, tehát nagy vonalok vonjuk a parlament részéről, de ne felejtsük el, hogy itt nem egy tankról vagy rakétáról beszélünk, hanem általában standardizált, normatív termékekről beszélünk, számítógépekről, teherautókról, amelyeket nagyrészt békés célokra használnak, és amelyek felhasználásában a visszaéléseket kell a jogszabálytervezettel kizárnunk. Ezért tehát nagy nyugalomban és higgadsággal kell ezt a dokumentumot megvizsgálni, és ezért támogatom a a javaslatát, hogy januárig halasszuk el a szavazást. Uh, but, but do you still think that... Úgy gondolja, hogy el kell utasítani a javaslatot továbbra is? Nos, akkor térjünk át a hogy rakja egy ö, utolsó megjegyzést tehát. Yes, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egyelőre minden elmondatot. El kell kezdeni a munkát a beszéd helyett. Thank you. Let's move. Köszönöm szépen. Akkor térjünk át a hatos pontra. Ezen módosítottuk a pontok sorrendjét. Szabadkereskedelmi megállapodás EU és a Koreai Köztársaság között. Ez egy jelentés tervezet, ami ott van a daszékban. Robert Sturdy az előadó az ECR-től. Szeretném aláhúzni, hogy szemben azzal, amit a médiában hallottunk az utóbbi hetekben, nem a parlament az oka, hogy a ratifikálása ennek a szabadkereső megállapodásnak késik. Mi elkezdtük a folyamatot, mint tudják, és nagyon korán kezdtünk el ezzel foglalkozni, már akkor, amikor meg se kaptuk a hivatalos véleményt a tanácstól. Ezért úgy gondolom, hogy ellen kell mondjak a félre informálásnak, ami a Financial times megjelent. Kiadtam a levelemet, és a Financial Times meg is jelentette a válaszomat az előadó Robert Sturdy. Hol van? Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, szeretnék kommentálni levelét. Köszönöm szépen, eh, mert Ligfried úrjentésre ellentétben eh, most a dolgok a végső megoldás felé közelednek. sokaknak szeretnék köszönet mondani, de azt hiszem a magyarázatban, amit minden képviselőnek elküldtem, erre kitértem. 2007 áprilisában a tagállamok engedélyezték a bizottságnak, hogy ambiciózus globális szabadkereskedelmi megállapodást kössünk a koreai köztársasággal október 2009 mutatunk ére, akkor ott tartottunk, amit az elnök úr mondott. A mezőgazdaságban, az iparban, a szolgáltatásban ez új kereskedelmi lehetőséget jelent, ez előnyöket jelent, és a szabadkereskedelmi megállapodás előnyöket hoz majd. A Lisboni szerződés értelmében ennek jóváhagyása szükséges, ezért mi a Nemzeti Kereskedelmi Szakbizottság értékeljük kell, értékelnünk kell, hogy hogyan hat ez a különböző ágazatokra. Nem kell ajánlásokat megfogalmaznunk, hanem a költségeket és az előnyöket, előnyöket, hátrányokat mérlegelnünk, és jóvágyásunkat adni ehhez a megállapodáshoz a bizottságban sok vita volt erről a szabadkereskedelmi megállapodásról. Szeretnék gratulálni Pablo Zalba kollégának és a többi árnyék jelentéstevőnek, aki sokat dolgozott ezen a jelentésen. A triológus során a parlament, amelynek a sokat tett az ügy sikerért, Sikerült dél-koreai kell erősíteni a kapcsolatot. Sok vitatott kérdés van, megjelenek a szövegben monitoring, felügyelet, jelentés, tevés komitológia és az intézet, intézmények szerepe. Szeretnék köszönetet mondani az elnökünknek a komitológiával kapcsolatos álláspontjájára. Ennek a háttere az, hogy jogász, és ez nagyon jó ebben a bizottságban, egy részletes magyarázatot megfogalmaztam. Köszönöm szépen Zelászki úrnak és Silc úrnak, akik a maguk ajánlásait is rendelkezésemre bocsátották. Még egy kérdésre szeretnék kitérni itt a bizottság előtt a dél-koreai széndiokszid javaslat a jogszabályi tervezet aránytalan terhet jelenthetne az európai autóipar exportja számára szemben kereskedelmi partnerünkkel. Egyes vezetők a vezető szerepet töltenek be a CO2 kibocsátással kapcsolatos technológiában. A bizottsági jelenleg konzultációt készít elő az érintett iparral, ahol a kritikus elemeket meg fogják vitatni. És az európai ipar érdekei, céljait kívánjuk figyelembe venni a jogszabálytervezettel kapcsolatban felmerült más is. A koreai hatóságok célja az, hogy az év végére legyen megállapodás. A bizottság odafigyel, hogy ne legyen nem tarifális korlát, amely megakadályoz bennünket a koreai piac igénybevételében. Ezt azért húzom alá, mert a helyzet változott. Oda kell figyelnünk, és ezt be kell írnunk a jelentésben, jelentésbe. Mert az Európai Parlamentnek is ez a szempontja. A az európai járműgyártókat sikerült közvetlenül bevonni a munkába. El kell ismerni, hogy egyes területeken a koreaiak gyakorlatilag átvétele kölcsönösen előnyös lenne. A fejlemények arra utalnak, hogy folyamatos dialógus kell legyen. Szorosan együtt működök Zimbe kollégával, és mindent én meg fogunk vizsgálni, még mielőtt aláírásra kerülne sor. Kérem a kollégákat, hogy figyeljenek oda ők is, mert ez eh, fontos ügy. Tehát eh, elnök úr, mint mondtam az elején, eh, mindenki megkapta a magyarázatomat, örülnék a hozzászólásoknak. Köszönöm. Thank you, Robert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Azt hiszem, hogy helyes, hogy mielőtt megnyitjuk a vitát a szakbizottság keretein belül, meghallgassuk az Európai Bizottság képviselőjét, aki a Robert Sturdy által felvetett problémákra fog válaszolni, Ignacia Garcia az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen! Mielőtt a Sturdy úr által felvetett kérdésekre rátérnék, az Európai Bizottság elismerését szeretném tolmácsolni, azért a munkáért, melyet az Európai Parlament és az INTA végzett ezen a dosszié kapcsán, mind a biztonságos szabályozás, mind a más területen. De Gucht biztos úr elmondta, hogy a parlament rábólintása után lehet a munkát befejezni, és azt hiszem, hogy teljesen helyes megközelítés volt ez és nagyon hálás vagyok azért a felelős megközelítésére, amelyel az Európai Parlament ezt a dossziét kezelte, és ezt üdvözlöm. Nos, a széndiokszid szabályozás kérdéséről elmondhatom, hogy minden bizottsági tagot biztosítani szeretnék. Nyomon követjük ezt az ügyöt, a koreai hatóságokkal szorosan együttműködünk, és látni kell, hogy az európai exportőrökre aránytalan súlyt és terhet ró ez a szabályozás tervezet. Éppen ezért egy olyan anyagot véglegesítünk, amelyet a koreai hatóságoknak juttatunk el, amely tisztázza, hogy a rendelet mely szabályait, pontjait kell módosítani. Természetesen megosztom az Európai Parlament képviselőivel ezt a dokumentumot, bár bizonyos bizalmi tükösítési, titkosítási szabályoknak kell alávetni majd ezt a dokumentumot. Mindazonáltal, amint a koreaiak publikálják ezt a dokumentumot, a válaszukat, mérlegeljük mi is majd ezt a dokumentumot, megosztjuk a értékelésünket az Európai Parlamenttel, és természetesen nagyon szívesen folytatunk majd vitát az Önök szakbizottságával erről a rendeletről, és világossá tettük koreai kollégáink számára, hogy bizonyos aspektusokat módosítani kell, azért, hogy ne eh, rójunk aránytalan terhet az európai exportőrökre. Ennyit akartam mondani, és természetesen örömmel válaszolom meg az önök kérdéseit is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ignacio Garcia. Először Bent Lange, az SND eh, frakció tagja kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Bent Lange. nem hiszem, hogy minden további nélkül rábólinthatunk jelentéstevő úr és elnök úr erre a megállapodás tervezetre. Hiszen egy problémáról már beszélt, de vannak nekem más problémáim is. Hiszen ez a megállapodás olyan helyzetet hoz létre, hogy az egyes ipari ágazatok nem egyenlő eh, eséllyel rendelkeznek majd valóban az autóipar említendőit, hiszen a megállapodás lehetőséget kínál a koreai autóiparnak, hogy harmadik államokból vámmentesen használjon fel ö, alkatrészeket, és ez egész egyszerűen egy konkurencia előny, egy versenyelőny a, kon- a koreai autóipar számára. Például az vilog területén Kínából egy koreai gyártó vám nélkül építheti be az akkumulátorokat az elektroautóba, az európai autógyártónak pedig vámot kell fizetnie. Tehát ezt már aggályosnak tartjuk. A Safeguard Regulation kérdésében foglalkozunk, ez a Stördi kollega beszélt is erről, és a tanácsban úgy hiszem, hogy egész jó megoldást sikerült találni. Köszönöm szépen egyébként önnek is, elnök úr, azt, hogy az eljárásban ilyen határozott álláspontot képviselt. De hogyha most megvizsgálom, hogy hányadan állnak a dolgok, és megvizsgálom, hogy a megállapodásban a körvonalazott kérdéseket nem is valósítják meg, akkor valóban felmerül bennem a kérdés, hogy korlátlanul, problémátlanul rábódinthatunk erre a megállapodásra és ide tartoznak a nem vámszerű kereskedelmi akadályok, például a széndiokszid kibocsátási szabályozások, és Sztördi kollega beszélt erről. Nos, a vitatott széndiokszid szabályozás a koreai autóipar érdekeit szolgálja. Például az a kérdés, hogy mikor kapunk hiteleket, mikor kap egy gyártó hiteleket. Nos, ezért koreaiakat hozza előnyösebb helyzetbe, vagy pedig a súly, osztály és a súlyok um, definíciójának kérdése egyértelműen az európai autógyártókat hozza hátrányos helyzetbe. A megállapodás célkitűzéseit tehát uh, legalábbis kérdésesé teszik ezek a részszabályok. Más területekről is beszámolhatnék, melyek aggályosak, Például egyik ilyen terület, amely nagyon aggaszt engem, a szociális normák kérdése. A 13. fejezetben abban állapodunk meg, hogy az ILO, az ENSZ munkaügyi szervezetének kulcs normáit elfogadjuk és érvényesítjük. Nos, a Koreával való tárgyalások hosszabb ideje zajlanak. De elnök úr, ez idáig Dél-Koreában semmilyen áttörést nem sikerült elérni. Két kulcs ILO norma betartásában. Ez a 78-as norma, amely ez, egyébként 1948-ban fogadtak el, és amely a szakszervezeti szerveződésről szól, és a kollektív szerződésekről szóló norma, amelyet 1949-ben fogadott el az ILO, és ezt sem ratifikálta Dél-Korea, tehát sem a 78-as, sem a kollektív szerződésekről szóló ILO normát. Nos, hogyha megvizsgáljuk a francia, német vagy a európai ipar versenyképességét, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy elementáris szempontok ezek az ILO normák is, hiszen más versenyfeltételek jönnek létre egy egészséges társadalmi párbeszéddel, szociális párbeszéddel, mint hogy ezt kizárjuk, és a munkáltató diktál. Tehát azt gondolom, hogy a megállapodás tervezetben a koreaiak szájaize szerint fog, fogalmazunk, és éppen ezért a koreaiak részéről világos ígéreteket várok a tekintetben, hogy a szerző a megállapodásban eh, szándékként kinyilvánított célkitűzések valósággá válnak Koreában, a munka világában. Csak ekkor tudunk jó szíven rábólintani erre a megállapodás tervezetre. Köszönöm szépen! A néppárt részéről Szalba képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Galeszki kollega, és a saját neve, nevemben szólalok fel, hiszen kollégám még nem érkezett meg ide, késik a repülőgépen. Először az áradékról szeretnék valamit mondani, amelyet már elfogadtunk. Úgy hiszem, hogy amikor a jelentés, a Sturdy jelentést megvizsgáljuk, akkor meg kell vizsgálni ezt az áradékot is. Sturdy kollega említette, hogy sok nyitott téma uh, van az asztalon, például a komitológiai eljárás kérdése, és reméljük, hogy ezt minél hamarabb szabályozni tudjuk, optimisták vagyunk. Az Európai Parlament szerepe Fontos a vizsgálatoknál a széndiokszid kérdés is nyitott, tehát van egy sor kérdés, amelyet tisztázni kell. Mindezek ellenére meg szeretném köszönni a munkát, melyet a kollégák végeztek, meg szeretném köszönni Stördi kollégának és az árnyék jelentős tevőknek ezt a munkát, és úgy gondolom, hogy nagyon is sikeres ez a munka, hiszen az INTA szakbizottság minden képviselője be, ö, beleadott apait, anyait úgy hiszem, hogy jó munkát végeztünk, de ennek ellenére tovább kell lépnünk. Az eredmények azonban ideig is kielégítőek. De sok nyitott kérdés van, amelyeket tisztázni kell. <clears throat> Ezt kollégám is mondta, ezeket tisztázni kell, mielőtt végső álláspontot tudunk elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pablo. Helmut Scholz a GUE részéről. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Bent Langen észrevételeihez szeretnék kapcsolódni, ugyanis én magam is úgy gondolom, hogy a jelentéstevő jelentésében egyes kérdéseket nagyon jogosan vetnek fel. Másrészt pedig a jelenlegi, a vita jelenlegi állása nem felel meg a kihívásoknak a szakbizottság legutóbbi ülésén három nagyon fontos jelentést fogadtunk el az éghajlatvédelemről, és a cégek szociális kötelezettségéről. Ez két olyan terület, amely számomra, mi több a mi frakciónk számára nagyon nagy jelentőséggel bír. És felmerül a kérdés, hogy a, ezek a szabadkereskedelmi megállapodások ezen fontos kérdésekre mennyire segítenek választ adni, például a kokáért. Hogyan bánunk azzal a jelentéssel, hogy a javak cseréje, tehát a kereskedelem, reálisan hozzájáruljon a nagyobb foglalkoztatáshoz, a szociális jogok kiterjesztéséhez, a nemzetgazdaság minden területén, de hozzájáruljanak az éghajlatváltozás kiküszöböléséhez is. Nos, egy olyan küszöböt értünk el, ahol fel kell tennünk a kérdést, hogy azáltal, hogy elmélyítjük a kereskedelmi kapcsolatokat, választ adunk -e ezekre a ránk lesekedő kihívásokra. Nos, a megállapodás tervezetből, amelyet ismerek, és a jelentéstevő által felvetett kérdésekből azt mondhatom, hogy a válasz nem. Egy-két konkrét felvetéssel is élnék. Tudjuk, hogy a Dél-Koreai Köztársaság, illetve a Koreai Köztársaság decemberben fogadja majd el a szindioxid szabályozásokat a parlamentjében. Nem tudjuk tehát, hogy a koreai parlament hogyan, milyen állást foglal el ebben a kérdésben. Ezért igenis meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, fel kell tennünk azt a kérdést, Tehát fel kell tennünk magának, magunknak azt a kérdést, hogy tovább léphetünk-e addig, <laughs> amíg nem tudjuk, hogy a koreaiak hogyan, um, milyen álláspontot foglalnak el. Másrészt az ILO nem ratifikált normáit Koreának ratifikálni kellene, mielőtt rábólítanánk a szabadkereskedelmi megállapodásra, hiszen a múltból tudjuk, hogy a szándéknyilatkozatok szándéknyilatkozatoknak maradnak meg sokszor, és nem válik belük, belőlük valóság. Azaz, a bizottságtól kérdezem, mennyiben veszik figyelembe a koreai oldallal való tárgyalások során azt, hogy kötelezően kötelezze el magát a koreai oldal ezen ILO szabályozások ratifikációja mellett. Mennyiben vizsgálati szempont ez? Hiszen ipari államokkal kötjük ezt, ezeket a megállapodásokat, éppen ezért a szociális foglalkoztatáspolitikai politikai és politikai célokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Köszönöm. Thank you. We need to... Köszönöm szépen. Ödlenyel Kaspari, EPP. Kedves kollégák! Azt hiszem, az a tény, hogy a tárgyalások évei után konkrétan felmerül a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének lehetősége már üdvözlendő. Ki gondolta volna, néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen fontos, szabadkeres, ilyen fontos kereskedelmi partnerrel sikerül majd egy szabadkereskedelmi megállapodást megkötni. Valóban a széndiokszid szabályozás lakmusztesztje lesz eh, annak, hogy a dél-koreaiak komolyan veszik-e a szabadkereskedelmi megállapodás célkitűzéseit, és úgy hiszem, hogy a koreai fél tisztában van elvárásainkkal. De ne értsük egymást félre. Európában széndiokszid szabályokat fogadtunk el az elmúlt években, és a kis teherautók területén ezt tovább folytatjuk, de látni kell, hogy a bizottság által előterjesztett javaslatot nem, nem mindig bólintott rá a parlament, Ráadásul a parlament által elfogadott szabályozások az autóipar részéről mindig panaszokhoz vezetnek. És persze katasztrófa volna, hogyha a parlament a szabályokat a feje tetejére állítaná, és az autóipart ellehetetleníteni ezzel. Világos tehát, hogy történnie kell Kóriában valaminek a szindioxid szabályozás területén, ezért helyeslem, hogy a bizottság növelje a nyomást, de az is világos, hogy nem függhet a mi egyességünk vagy rábólintásunk erre szabadkereskedelmi megállapodásra attól, hogy a széndiokszid szabályozás hogyan eh, kerül elfogadásra Dél-Koreában. Ráadásul a széndiokszid szabályozással az autóipar soha nem lesz elégedett, ezt világosan kell látni. Másrészt, ami pedig az ILO munkaügyi normáit illeti, azt hiszem, hogy ebben a kérdésben a parlament egységes jelesül, hogy bizonyos normákat be kell tartani, de az is világos, hogy egy megállapodás nem azt jelenti, hogy egyből a megállapodás első napjától érvényt kell szerezni a megállapodás minden célkitűzésének. Ne feledjük, hogy az európai részről is átmeneti szabályokat fogadtunk el öt éves például a gépjárművek behozatalára kivetette vámok nullára csökkenésének átmeneti ideje. Éppen ezért azt gondolom, hogy azon elvárásoknál, melyeket a koreaiakkal szemben fogalmazunk meg, adjunk elegendő időt a koreai félnek. Éppen ezért hálás volnék, hogyha sikerülne az Európai Parlament és a Koreai Parlament között egy eh, vegyes bizottságot fölállítani, egyébként a Szajfi jelentés ezt meg is fogalmazza, hogy erre szükség van, tehát az Európai Parlament INTA szakbizottsága és az illetékes dél-koreai parlamenti szakbizottság vegyes bizottságának felállítására gondolok. Ezek találkozzanak is évente egyszer, és eh, ellenőrizzék, hogy a kereskedelmi megállapodás célkitűzéseit betartják-e vagy sem, és ha nem tartják be, felszólíthassuk az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket, foganatosítson lépéseket. Például a nem tarifális vagy nem a vámi jellegű kereskedelmi akadályok területén, hiszen ne feledjük, mi Európában bizonyos szabályokkal szintén a szabadkereskedelmi megállapodás szellemét aláaknázhatjuk, ezért fontos tehát nyomon követni a betartást. Összességében egy tanácsi döntéssel nem értek egyet, hiszen a tanács azt mondta, hogy a július elsőjei előzetes egyetértését attól teszi függővé, hogy az Európai Parlament a megállapodásra rábólint Tehát a tanácsi határozatban nem szerepel az, hogy mi a parlament részéről az alkalmazásra mondjunk igen, nem, a tanács az előzetes július 1-ével hatályba lépő előzetes alkalmazást akkor fogadja el, hogyha megállapodásra bólint rá a parlament. Nos, elképzelhető az, hogy a safeguard mechanizmusokra megállapodást találunk, megoldást találunk június 30-áig, lehet, hogy a széndiokszid szabályozást is megoldjuk addig, de ennek ellenére nem tartom a tanács részéről különösen partnerinek, hogy nyomást gyakoroljon ránk a határidőkkel. Úgy hiszem, hogy a biztosnak is el kellene gondolkozni azon, hogy tegye világossá, hogy sem a bizottság, sem az Európai Parlament irányában nem nagyon baráti gesztus, hogy a tanács ilyen határozatokat hozzon, és ezzel ellehetetlenítse, vagy megtorpedózza a bizottság, illetve a biztos és a parlament megállapodását. Éppen ezért hálás vannak, hogy a biztos határozott szavakat találna a tanácssal való dialógusában. Nem akarom ezt a kérdést túl nagy jelentőséggel ellátni, de azt hiszem, hogy a jó ízlés kérdésébe tartozik. Ezt köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetnék rá, hogy Keszperi úr az ITRE jelentés előadója ezzel kapcsolatban. A vitát szeretném lezárni, William Dartmouth. Nagyon rövid leszek. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amivel a szakbizottságunk foglalkozik a mostani ciklusban. El kell, hogy mondjam, hogy mi a szabadkereskedelmet támogatjuk. A szabadkereskedelem szinte mindig előnyös a fogyasztó számára, de nem előnyös az összes termelő számára állandó jelleggel. És ezt ismervén nagyon aggasztó az, hogy nagyon sok tiszteletreméltő kollégám a kereskedelmi megállapodást kifogásnak tartja, hogy az egész részletes politikai menetrendjüket ráerőltessék erre az alapvetően kereskedelmi megállapodásra. És ez annál inkább aggasztó, mert nagyon sok esetben ezen politikai menetrendet szisztematikusan és állandóan a szavazók már elutasították demokratikus szavazások során rendre. Ebben a kontextusban különösen aggasztó az, hogy az EU termelőket hátrányosan fogják érinteni, hiszen ez probléma a termelők számára és azok számára, akik a termelő üzemekben dolgoznak. Tehát ezért nagyon fontos ez a kérdés, és kérem, hogy a kollégák rendkívül körültekintően járjanak el. Az EU termelőknek dolgozó embereket hátrányosan érinti a szabad kereskedelemben és a nemzeti kereskedelemben az, hogy az ő általuk rájuk erőltetett politikai menetrendet kövessék. És rendkívül meglepett Robert Sturdy érvelése a gépjárműiparral kapcsolatban. Talán ezt részletesebben meg kellene nézni. Még egy kérdésem lenne Mindenkinek van munkája, vannak asszisztenseink, de biztos, hogy jó az, hogy ilyen hangosan beszélgessen az asszisztens itt a teremben. Thank you. Uh... Köszönöm, William Dartmouth. Robert Sturdy szeretne még egy utolsó hozzászólást elmondani? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek az elhangzottakat. Ez egy első vita uh, a trilógus ülésen is beszéltünk már és a vámok visszavonása, ez kisebb probléma, a vám visszatérítés, de valóban a gépjárműiparral kapcsolatban azért vannak problémák, és biztos, hogy közösen fogunk dolgozni, mint ahogy azt tettük a te jelentéseddel kapcsolatban is, de még az első körben járunk, és pontosan ezért beszélünk most erről. Helmut, igen, valóban a széndiokszid, pont ezért vettem be a jelentésbe, ugyanis még nincsen erről döntés, és hogyha nem vettem volna be a szövegbe, túlságosan késő lenne, hogyha már a bizottság döntése megszületett. Pont ezért vettem be a szövegbe. Komoly kérdésről van szó, és hogyha nem vigyázunk, akkor ez kereskedelmi akadályá válhat, és pont ezt akarjuk elkerülni. Daniel, egy éves előadói, vagy szakbizottsági, vagy árnyék előadói ülésről beszélt, erről egyet, ezzel egyetértek. Pablóval a párbeszédben megpróbáltuk a felügyeleti intézkedéseket megerősíteni, és a selt bevenni a mély helyet, ami valójában nagy különbség, Hát még a tanács mindig kiveheti ezt majd, de azért mi azt szeretnénk biztosítani, hogy a, ezen védő felügyeleti intézkedések valóban ott vannak és működnek, és ebben az esetben a szakbizottság felelősségre vonhatja a bizottságot, hogyha a megfelelő intézkedéseket nem tartatja be. Természetesen a szabad kereskedelem elveszhet, hogyha nem vigyázunk, és a szabadkereskedelem az önmagában nagy lehetőség, és bizonyos emberek számára ez hátrány is lehet. De ha szabadkereskedelemről beszélünk, az mindkét oldalon szabad kell, hogy legyen, ez nem lehet egyoldalú. Ezért kell szabad, és mindkét fél számára igazságos megállapodást létrehoznunk. Ezen dolgozunk Pablóval és az árnyék jelentéstevőkkel. Azt gondolom, hogy itt jó lehetőség van erre személy szerint azt gondolom, hogy a szolgáltatások és a befektetések liberalizációjával a szabadkereskedelmi kihívásokra is nagyon jó lehetőséget kapunk ezek megoldására. Tehát mindenképpen fontos, hogy szabad és igazságos legyen mindkét fél számára. Nos, ez csak az első vita a jelentéssel kapcsolatban a véleménytervezet megvitatása, a jelentéstervezet megvitatása. A módosítók beadási határideje 12-e. Térjünk át a 7-es és 8-as napi rendi pontokra. Ezekről közösen fogunk beszélni. Az Európai Közösség és a Csendes óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodás a téma. Az ajánlás tervezet megvitatásáról lesz szó, majd pedig egy szóbeli választigénylő kérdés megvitatása, ugyanezen témára vonatkozóan. Emlékeztetnék rá, hogy 2000-ben az SIP az, az AKC országok és az Európai Közösség új WTO szabályokat fogadtak el, a korábbi egyoldalú kereskedelmi preferenciális kereszt, kedvezményes vámtételekkel kapcsolatos megállapodás helyében lépett ezen új partnerségi megállapodás. Ez 2002-ben kezdődött. Az volt a célja, hogy a, ezen tárgyalásoknak, hogy 2007 végére le lehessen zárni őket, de e, erre nem volt lehetőség, hogy egy ilyen mindenre kiterjedő e, GPM-et aláírhassanak a csendes óceáni térségben, ezért egy ideiglenes GPM-et írtak alá a kereskedelmi termékekre vonatkozóan, és 2007 végére vezették ezt be azzal a céllal, hogy egy átfogó és végleges GPM-et is alá lehessen érni. A Fidzsi-szigetek a térség legnagyobb gazdasága, ők is beléptek ebbe a megállapodásba, ideiglenes megállapodásba. A szakbizottsági beleegyezési eljárással mind a tanácssal, mind a bizottsággal konzultáltak, és ezután egy határ, egy állásfoglalás következik. Kezdem, kezdjük tehát a témát ezzel kapcsolatban. Először is David Martinnek adom meg az SNP-től a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Teljes volt az ön bevezetője, és erről már korábbi szakbizottsági üléseken is beszéltünk. Először is akkor a legfontosabb kérdéssel a hetes ponttal kezdeném, mi szerint megadjuk-e a beleegyezésünket. Az egy két opció van, igen vagy nem. A kettő között más megoldás nincsen. És miután részletesen tárgyaltam a Fidzsi-szigetek és a PNG érdekekről, és egyetemen azt mondom, hogy erre igennel kell felelnünk. Támogatni kell ezt a megállapodást. Persze az, hogy támogatjuk ezt a megállapodást, ez nem azt jelenti, hogy semmilyen aggályunk nincsen a kérdésekkel kapcsolatban, de az ö, ehhez kapcsolódó ö, szóbeli választigénylő kérdésben és az állásfoglalásra irányuló indítványtervezetben lehet erről beszélni. De azt gondolom, hogy ami az ideiglenes partnerségi megállapodást illeti, azt önmagában támogatnunk kell. Nos, ami pedig a megjegyzéseket és bírálatokat illeti, természetesen ez egy ideiglenes megállapodás, hát ezért senkit nem lehet hibáztatni, ez csak azért van így, mert a tárgyalásokat nem lehetett a végleges megállapodásról az egész térségben lezárni. Nagyon fontos, hogy a Fidzsi szigeteknek komoly cukoripari kereskedelmi érdekei vannak az EU-val, Papua Ügénia pedig a halászat területén rendelkezik komoly érdekekkel, tehát mindkét ország érdeke az, hogy a megállapodást aláírják, és hogy ne legyen semmilyen megakadás a kereskedelemben. Ami a halászatot illeti, aggályok felmerültek azzal kapcsolatban az EU szintjén, különösen Spanyolország és a spanyol tonhalászok részéről. Én megértem az ő aggájaikat, és részletesen vizsgáltam is azokat, de úgy gondolom, biztos, hogy mások más következtetése jutnának. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a Pápua Új-Guineáról jövő halászati termékek destabilizálnák az európai piacot, hát ennek igen kevés esélye van. Rendkívül kevés a kihatása az európai halászatra ezen termékeknek, nincsen veszélye annak, hogy ez az Európai Uniós piacokat destabilizálná. Ennek ellenére a az állásfoglalásra irányuló indítványtervezetben kérjük a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban készítsen el egy jelentést, és a csendes óceáni um, hal uh, ról is készítsenek uh, halállományról is készítsenek egy jelentést. Nagyon fontos, hogy a parlament a kereskedelmi megállapodás halászati aspektusaival foglalkozzon de azt is el kell mondani, hogy tehát nem gondolom, hogy komoly kihatása lenne ennek az európai piacra. Az viszont igaz, hogy Papua új rendkívül előnyös lenne és biztosítani kell azt, hogy különösen a nők dolgoznak Pápua új a halászati feldolgozóiparban, és a nők nálunk kiemelt figyelmet igényelnek tehát a millenáris fejlesztési céloknak is megfelel ez az eljárás, éppen ezért úgy gondolom, hogy ami a halászati aspektusait illeti a megállapodásnak, ezt pozitívnak tekinthetjük. Fidzsivel kapcsolatban egyértelmű, és talán még egyértelműbb, hogy a Fidzsi-szigeteki cukoripar komoly problémákkal küzd. Itt megint csak vannak tehát az EU és a Fidzsi-szigetek számára is előnye annak, hogyha a Fidzsi-szigeteket támogatjuk, különösen ami a cukorfinomítást illeti, hogyha az EU cukrot stabilabb lábakra tudnánk helyezni. Tudván, hogy a Fidzsi-szigeteken milyen a kormány helyzete, azt nem tudjuk garantálni, hogy ezen összegeket valóban fel is szabadítják, de az biztos, hogy azt fogjuk ajánlani, hogy a Fidzsi-szigeteki kormány komoly előrelépéseket tegyen azért, hogy demokratikus legyen az ottani államfelépítés, és hogyha ezt elérték, onnantól a cukortermelési támogatást is juttathatjuk neki, hiszen nagy szüksége van a cukortermelésnek ott erre. Minden csendes óceáni állam, Ausztrália, Új-Zéland sokkal nagyobb piac, mint az EU, sokkal fontosabb kereskedelmi partnerek. A teljes GPM tárgyalásokkal kapcsolatban mindenképpen el kell kerülni azt, hogy az ausztráliai és az új-zélandi partnereinket bármilyen szempontból hátrányosan érintse ez a megállapodás. Ami a regionális integráció kérdését illeti, itt senkit sem lehet hibáztatni, nem is szabad, de az ideiglenes GPM nem tudja felmérni a regionális integráció szintjét. Vannak olyan regionális integrációs elemek, amelyek romlanak, és vannak olyanok, amelyek javulnak, de megint csak a megállapodásnak nem célkitűzése ez, mert hogy vannak ott olyan szigetek, amelyek annyira kevesek, hogy tényleg nem olyan kicsik, hogy nem nincsen nagy ösztönzés arra számukra, hogy regionális integrációban részt vegyenek, hiszen csak maximum fegyverrel kereskednek. Úgyhogy nem könnyű ez a célkitűzés, a regionális integráció célkitűzése, de mindenképpen oda kell rá figyelni. Ami a kereskedelmi támogatást illeti, az ideiglenes GPM nem fejlesztési jogszabálycsomag, de azért azt értjük, hogy szükség van egy jelentős fejlesztési csomagra. De az ideiglenes megállapodásban a kereskedelmi költségvetést arra kell kiélezni, hogy Papua Ügénea és a Fiji szigetek megfelelő részt kapjanak a már meglévő GPM költségvetésből, és azt gondolom, hogy azzal, hogy én felvetem ezt a kérdést, ezzel önmagában még nem oldjuk meg a kérdést, de szeretném azt elérni, hogy megfelelő költségvetési keretet kapjon ez a téma. Nos, ami pedig az állásfoglalásra irányuló indítványtervezetet illeti, nagyon szívesen várok minden javaslatot a szóbeli választigénylő kérdése kapcsolatban is, hiszen szoros a határidő, ami a szóbeli kérdést és az állásfoglalásra irányuló indítványtervezetet és az ajánlást, ez mind benne van már mindenkinek az anyagjában, úgyhogy várom a kollégák megjegyzéseit, és az AKC képviselői is ha jól látom, most technikai szakértők jöttek Papua Ügéneáról, hogyha bárkinek technikai kérdései vannak, akkor Papua Ügéneai szakértőink nagyon szívesen válaszolnak erre. Köszönöm, David Martin. Emlékeztetném a tisztelt szakbizottságot arra, hogy a Parlament Halászati Szakbizottsága készített egy véleményt konkrétan a származási szabályokkal kapcsolatban a halászati termékek tekintetében. És úgy gondolják, hogy nem szabad mentességet adni a származási szabályokra. Pablo Szálvának adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, a ö, tervezett ö, ö, halászati termékekről szól, ezért azt kell kérni a bizottságtól, hogy ezeket nagyon szigorúan tartsák be. Ezen kívül a specifikus aspektusokról kell készíteni a tagállamokban jelentést, de ennél mélyebb a kérdés meg kell említeni, hogy milyen gazdasági kihatása van ezen intézkedéseknek az európai e, iparra az EU fő konkurensei, főleg Ázsiában, a kedvezményezetjei annak a derogációnak, amely létezik. David Martint a, a következő, a következőt szeretném aláhúzni, létfontosságú az európai halászat, ezért egyes elemeket hozzá kellene tenni ehhez a dokumentumhoz. Például, hogy milyen negatív kihatással van a származási derogáció a tonnra. Ezen túl alá kellene húzni, hogy a származási szabályoknak a bevétele nem azt jelenti, hogy derogáció kell legyen. Végül a teljes partnerségi megállapodás, amelyről tárgyalunk, nem szabad a származási, származási szabályokat tartalmazzon a halászati termékekkel kapcsolatban. Csak így tartható fenn a ton közösségi jövője, és az AKC plusz ö, országok számára, sőt általában az AKC országok számára a tonnak az egyensúlyát ö, mindenképpen fel kell tartani. Robert Sturdy. Robert Sturdy. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek szinte mindennel, amit David mondott. Gratulálni szeretnék. Igen, előre kell menni, igaza van, csak néhány választ adnék a halászattal kapcsolatban, hogyha megnézzük a számokat. Csak két százalék hal konzerv behozatal van, és három százalék ton. Tehát ennek drámai hatása nem lehet, ami pápa Ügényából jön, a mi piacunkra. Ez nem drámaja, nem fog növekedni. Hát boldogok, hogyha ezen a szinten maradnak egy kérdés van Fidzsivel kapcsolatban. Meg nem felelési probléma az SPS-szel. Emlékeztetne ennek a részleteire? Nem vagyok teljesen képben, talán Pablo többet tud. Vagy a bizottság tudna válaszolni erre. Ami pedig a cukoripart illeti a cukoriparral foglalkoztam évekig, mint mondta is, és mindig is úgy gondoltam, hogy ez az árucik támogatásra szorul azok számára, akik ezen a, ebből az iparból élnek. Nos, nem, nem így van. Ez teljesen eltorzítja az ipar helyzetét. A hátterem ezt sugalja. Köszönöm. Ah, now, let's listen to the commission. Uh, És akkor halljuk a bizottságot. Megjegyzések ezzel kapcsolatban, amit az előadó mondott, illetve a bizottság tagjai mondtak. Nem? Elnézést. Helmut Scholz kért szót. Később kap a bizottság szót. Először a GUE csoport. Köszönöm szépen, elnök úr nem szeretném nagyon elhúzni a vitát, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy úgy, hogy elmondom, amit már elmondtam, amikor a ö, nagykövet úrral folytattuk az eszmecserét. Na, kérdésem a következő. A szociális helyzet az illető két országban, amelyről beszélünk, mennyire lett figyelembe véve, amikor a további eljárást tervezzük. Valamint van egy javaslat, konkrétan azt kértük a, kérdeztük a bizottságtól, egy legitim kormány a Fiji köztársaság kormányáról van szó. Mennyire van jelen az EU-val való tárgyalásokban? Hát pontosan kell tudni, hogy kivel tárgyalunk, mi a célja ennek a tárgyalásnak. A kereskedelem együttműködés az ezen országok lakosságát kell szolgálja. Tehát a lakosságot legitim képviselők kell képviseljék. Ők lesznek a megfelelő partnerek számunkra. a bizottsághoz intézett szóberi kérdésben, azt hiszem ez világosan kimondható. Azt hiszem, hogy konkrét javaslatokat tudok majd tenni. Bizottság. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. And, uh... Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm David Martinnak azt a munkát, amelyet végzett mindennek hátterében az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban, és a világos ajánlást, hogy a parlament a beleegyezési eljárás során hogyan járjon el. Nagyra értékeljük a szakbizottság munkáját ebben az ügyben. Néhány gyors megjegyzést ezzel kapcsolatban. Az ideges megállapodása csendes óceáni államokkal, az akácsi államokkal való kapcsolat része. Unilaterális preferenciák vannak. 2007-ben járt ez a katonai megállapodás, mint az elnök úr is mondta. Ami pedig a fejleményeket illeti, a csendes óceáni országok és az EU azóta is kereskedelmi kapcsolatban vannak. Néhány kis országnak, kis államnak nehézségei vannak. A régióval nehezen állapodunk meg a gazdasági partnerségi megállapodás tekintetében, amikor globális megállapodást akarunk. Azt hiszem, hogy fejlesztési együttműködést említett David, azaz fenntarthatóságot. Más területeken azonban nehézségek vannak, ezt nem szeretném takargatni. A, megpróbálom globálisan tekinteni a problémára ami támogatás a kereskedelemért cserébe. Nos, David világosan plusz erőforrásokat kér. Támogatás kereskedelemért cserébe. Nos, a bizottság a maga mandátumán túl nem tud túlmenni. Megkapta a mandátumát az Ákács országokkal kapcsolatban. A plusz támogatás csak a donoroktól, az EU tagállamoktól származhat. Aktívan szeretnénk további donorok, a donorokkal további tárgyalásokat folytatni. Ez része lehet a globális kereskedelmi stratégiának, ami a támogatás, illetve ezt leginkább regionális szinten lehet tekinteni. Ez az utóbbi évben meg háromszorozódott a régió számára, sőt a régió által <laughs> készült egy program támogatása kereskedelmi cserébe. Nos, rátérnék a halászatra. Ez fontos kérdés. Az ideges megállapodás a származási szabályokat is magában foglalja ezt a halászati szakbizottság is tárgyalta, és ez a szakbizottság is a szabályokat a néhány hete közreadó dokumentumon világosan olvashatjuk. A bizottság elkötelezett amellett, hogy a protokoll hatodik cikke szerint járjon el, és reméljük, hogy 2011 során megszületik a megfelelő jelentés. Hasonló szabályt alkalmazunk a monitoring és a jelentés tétel tekintetében jövendő megállapodások is várhatók a partnereinkkel. Természetesen minden tanácsot szívesen fogadunk. Így még egy pontra kell kitérnem, a úr kérdésére, amelyet nem tudok most rendesen megválaszolni, és kérek az SPS szabványok használatosak, függetlenül a kereskedelmi szabályoktól, hogyha probléma van, és komoly probléma, az akár le is állíthatja a kereskedelmet, ez nem szolgálja a fogyasztó érdekét. Így akciótervet kell akkor kidolgozni, hogy elérjük a megfelelő szabályoknak való megfelelést. Hogyha specifikusabb választ kérnek, akkor azt a kollégákkal kell megbeszéljem, és majd visszajelzek önöknek. Nos, elnök úr, azt hiszem, hogy a fő pontokra kitértem, hogyha specifikus kérdések vannak, akkor továbbra is állok rendelkezésre. Elnök, köszönöm szépen, akkor térjünk vissza az utolsó megjegyzésre rég. Köszönöm szépen. Azt hiszem egyet értünk, hasonlóképpen látjuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Megvannak a mindenkinek az érdekét, ezeket össze lehet egyeztetni. természetesen a jövőt kell tekinteni, hiszen az potenciált jelent. A csendes óceáni területen kell, ott is kell biztosítani a halászatnak a fenntarthatóságot, nem szabad, hogy a kínaiak uralják ezt a területet, hát egészen pápa új Guineáig. Hogyha vannak módosító javaslatok, akkor nagyon szívesen veszem, és hát meg fogok beépíteni az állásfoglalásra. Amit, azzal kapcsolatban, mint Robert mondott, az egészségügyi kérdések is felmerültek de azt hiszem csak technikai kérdés. Fiji eddig nem dolgoztak ki a megfelelő egészségügyi szabványokat, eljárásokat, nem tudunk addig importálni, meg a egészségügyi szabályoknak nem tesznek eleget. A cukorról is szó volt, erre reagálnék. Nos, Helmut, mit tettünk? A ö, ö, Fiji lakosságát ö, próbáltuk azzal védeni, hogy további kereskedelmet lehetővé tettünk, és nem alkalmaztuk a ö, szankciókat, ö, de semmi globális megállapodás nem történt a politikai helyzet ö, miatt ami Fidzsin uralkodik, és a cukor ágazatban a keres, lefolytatott kereskedelem pontosan ezt ö, tükrözi. Ö, hát továbbra is ö, katonai ö, diktátor ö, uralkodik Fidzsiben, félre tettünk megfelelő alapokat Fidzsi számára, de ezeket egyre módosítani attól függ minden, hogy a demokrácia visszaáll-e Fidzsiben, és demokratikus kormánya lesz-e. Azt hiszem, hogy sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Hát várjuk, amíg az ország helyzete jobbra fordul. A vita végén tartunk, azt hiszem, hogy széles konszenzus van, és érdemes most abba hagyni a vitát. Elnök. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosok bela, be a, ö, vagy nyújtási határ 11-e, akkor a 12-es pontra ö, térnénk rá. Ö, LK Dél-Afrika közötti kereskedelmi fejlesztés egy együttműködés megállapodás módosítása. Nikoló Rinaldi Alde az előadó, ez egy első eszmecsere. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Dél-Afrika a legnagyobb kereskedelmi partnerünk Afrikában, az AKC csoport tagja, de a 99-ben aláírt hogy megállapodás vonatkozik rá, amely 2004-ben lépett hatályba. Ezért az erre nem, az INTA szakbizottság akkor még nem létezett, és akkor az illetékes parlamenti bizottság a DEVE volt véleményt írtunk a DEVE jelentéséhez. A mi szakbizottságunk egy delegációt szervezett, nem régen oda látogatott Dél-Afrikába, és ez a látogatás nagyon hasznos volt, mint hallom, sikerült jobban bele látni a szakbizottságnak, amely gyorsan fejlődő ország életébe, amely egyre nagyobb szerepet tölt be, mint regionális vezető állam és a VTO tárgyalásokban is vezető szerepet tölt be. Megnyitnám a vitát, és megadom a szót Nicolo Rinaldinak az előadónak. Tanítani ricordato l'accordo in vigore dal... Köszönöm szépen, elnök úr! 2004-re vezethető vissza ez a tervezet amikor ez nagyon jól működött. Nem csak Európa, hanem Dél-Afrika számára is. Hiszen Európa és Dél-Afrika szorosan együttműködtek hosszú ideje. És azt hiszem, hogy Dél-Afrika számára is nagyon vonzó és érdekes volt a megállapodás. Mi a dél-afrikai exportok 34%-a az Európai Unióba irányul, és az importok 35%-a az Európai Unióból származik. <clears throat> Nos, ez a megállapodás szilárd talajon áll a kereskedelem stabilizálását szolgálja, és ezen felül pedig az idáig kizárt termékek piaci hozzáférését is biztosítja ez a megállapodás. Vannak specifikus területek, amelyek kizárásra kerültek például egy-két mezőgazdasági termék Dél-Afrikából, illetve Európából. <clears throat> Problémák vannak a ruhaipar és a textilipari termékek területén. 2005-ben közös együttműködési tanács, a közös együttműködési tanács módosításokat fogadott el a megállapodáshoz. Erről nincs sok minden mondandóm, ezek inkább nyelvi természetű módosítások voltak tehát voltak éppen a már meglévő szöveget javították. Amikor például közlekedési hálózatról beszéltünk régebben, most már biztonságos közlekedési útvonalakról beszélünk a dokumentumban. Vagy a légi közlekedés javítása, megfogalmazás helyett a légi közlekedés és a vasúti közlekedés biztonságosabb a tételéről beszélünk, vagy pedig az egészség és a biztonság területén pedig a környezetvédelmi normák betartásaként fogalmaz az új dokumentum. Az éves akciótervből vezethető a finanszírozási javaslat. Ezek nagyon technikai természetű javaslatok, és ilyen módon nem igazán tartozik ez ránk, nem politikai kérdésekről van itt szó. Az állásfoglalás, melyet a DEVE elfogadott jó alkalmat ad számunkra, hogy megfontoljuk, hogy az Európai Unió dél-afrikai politikája hogyan alakuljon. Szakbizottságunk néhány nappal ezelőtt tért vissza Dél-Afrikából, és látogatásunk során azt erősíthettük meg, amit már idáig is tudtunk. Dél-Afrika egy olyan ország, amely nagyon érdekes célokat tűzött ki maga elé. Sok gazdasági, kereskedelem technikai célkitűzésről tudunk, de először is azt kell megértenünk, hogy ez egy olyan ország, amely lélektani szempontból is igen becsvágyó. Mind a régión belül betöltött szerepe tekintetében, mind az egész kontinensen, Afrikában betöltött szerepe tekintetében ambíciózus a Dél-Afrikai Köztársaság. Látni kell, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság regionális hatalommá alakul át, és természetesen a tárgyalások során, melyeket az Európai Unió tárgyalóival folytatnak, is megjelenik ez a hatalmi pozíció. Világosan tudják, milyen céljaik vannak, és természetesen a lehető legjobban igyekszenek is képviselni a saját céljaikat. Nem csak olyan ország, tehát Dél-Afrika, ahol belső demokratikus vita van, ugye összevetve más európai országok, afrikai országokkal ez meglepő lehet. Nem. Azok a módosítások, amelyeket Dél-Afrika kért, kis módosításoknak tűnnek, de mégis világossá teszik, hogy partnerünk a részletkérdések iránt is érdeklődik. Egy sor kérdés kristályosodott ki, és semmit sem akarnak a véletlenre hagyni. Tehát nagyon komoly tárgyalófélel van dolgunk. Úgy hiszem, hogy ezt az első eszmecserét pozitívan kell értékelni, nem csak a módosításokra vonatkozik ez, hanem arra a tényre is, hogy a DEVE szakbizottság ahhoz is kell, hogy igazodjon, amely, amit mi a e témához hozzászólunk. Voltak éppen tehát egy esettanulmányként tekinthetjük ezt a megállapodást, tapasztalatokat gyűjtve, és a más küszöbországokkal való tárgyalások során hogy feltörekvő országokkal való tárgyalás során példaértékű is lehet a dél-afrikai megállapodás. Persze, a koncepciókat mindig igazítani kell a konkrét helyzethez. Nagyon nagy figyelemmel folytatják tehát a dél-afrikaiak a tárgyalást, és azt hiszem, hogy a dél-afrikai tárgyalások tapasztalatait a más feltörekvő országokkal való tárgyalások során, Brazíliával, Indiával való tárgyalások során is használhatjuk. Feltörekvő országok ezek, de Afrikában még hatalmas a szegénység, de a gazdasági kilátások nagyszerűek. Csak ma vagyok itt Brüsszelben, vissza kell mennem Olaszországba, ahol az epáról és a szadekről lesz szó. Ezért rövidre fogom mondandómat. De a dél-afrikai kereskedelmi politika célkitűzései az EPA megállapodás keretén belül is hasznosak, és követhetők is. Persze Olaszországban nagy figyelemmel követjük a tárgyalások folyam, folyamatát. Ezzel zárni szeretném mondandómat, illetve arra emlékeztetek, amire a dél-afrikai delegáció jutott, amikor az országban járt, jelesül, hogy szükség lehet arra, hogy Bizottságként eh, a plenáris napirendjére tűzzük az EU Dél-Afrika politikájának kérdését, még azelőtt, hogy tárgyalásainkat befejezzük Dél-Afrikával. Úgy hiszem, hogy ez a megállapodás lehetővé teszi majd, hogy eh, a kereskedelmi kapcsolatokat racionalizáljuk, és eh, mind a jelentés, mind a módosítók szolgálják ezt a célt. Köszönöm, Rénádi kollega. Kérje más is a szót. Hát akkor már is megadjuk Carlos Bermejónak a bizottság, az Európai Bizottság részéről a szót. Where is the... Okay, there's, there is nobody so... willing to participate on behalf of the Commission. Tehát ki, ki kéri a bizottság részéről a szót, hogyha a bizottság említett képviselője nincs itt, úgy tűnik senki sem kéri a bizottság részéről a szót. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja felszólaló. Úgy hiszem, Lange képviselő, úgy hiszem, hogy nagyon aktuális ez a kérdés. 94-ben az apartheid vége, végével kezdtük a tárgyalásokat Dél-Afrikával. Nehéz tárgyalások voltak ezek, négy évig tartottak, hiszen sok rész, kérdés megbukott a tagállamok ellenállásán. Tehát a partneri munka nem olyan gyorsan haladt előre, mint ahogy ezt akkor gondoltuk. Ezért nagyon nagyra értékelem, hogy új nekifutást veszünk. Ugyanakkor ezen a területen is roppant fontos, hogy az érzékeny területekről is szóljunk. Amely területek különösen Európa számára érzékenyek, másrészt Dél-Afrika számára pedig a fejlődés perspektíváit hordozzák magukban. Mire gondolok? Például a cukorágazatra amely épp az empowering keretén belül, tehát amikor az új egzisztencia alapítási támogatás keretén belül nagyon nagy szerepet játszik a cukor gazdaság és a cukortermelés, és ilyen módon jobb piaci hozzáférést biztosítanánk Dél-Afrikának. Persze támogassuk ezt az empoweringet, de úgy, hogy mégiscsak partneri kapcsolat álljon fönn, és ne szolgáltassuk ki saját érdekeinket. any comments on this? Köszönöm szépen, Rinaldi képviselő. Van még észrevétele Langen képviselő észrevételére? Igen, úgy gondolom, hogy valóban lehetőség kínálkozik arra, e vita során, hogy a Dél-Afrikára vonatkozó politikánkat átgondoljuk. Persze a különböző dossziékat nem szabad összekeverni, a részletkérdéseket alaposan meg kell vizsgálni, de mégis úgy gondolom, hogy arról kellene leginkább gondolkoznunk, hogy melyek a politika sorok kövei. Persze, amit Lange kollega mondott például a kettes módosító, felvetése megfontolandó, de hát Brüsszelben és Pretóriában zajlanak a tárgyalások. Ezért valóban célra vezető volna a plenárison is vitát folytani erről a kérdésről, ahol beszámolhatnánk a dél-afrikai delegáció munkájáról. Igen, nos, december 1-én és 2-án tartandó ülésünkön fogjuk továbbítatni ezt a dokumentumot. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot is. Arra várunk, hogy de Gucht biztos megérkezzen. De még nem érkezett meg, még nincs itt. Még nem jött meg nincs még itt. Ezért tehát a tízes napi rendi pont vitájára térünk rá. Az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási mechanizmusról, valamint 2009-2014 közötti egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozataláról szóló megállapodások. A parlament rá egyetértését kérik az megállapodáshoz a 2009-2014 közötti időszakra, valamint az egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozataláról szóló megállapodásokra. A halászati szakbizottság véleményt fogalmazott meg erről a tervezetről, és egyetértéséről biztosítja a tervezeteket. A mi jelentéstevünk Maria Eleni Koppa az S és D frakció részéről, meg is adom neki a szót. Parancsoljon, Koppasszony. Nagyon szépen köszönöm a szót για να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία που έχει ξεκινήσει το... Και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. A tagállamok az EFTA, az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak megállapodásáról van szó. Izlandból és Norvégiából való importok tekintetében. Valamint a gazdasági egyensúlytalanságok kérdéséről van szó, egy 5 éves időszakban, mint elhangzott, 2009-2014 között, hiszen az előző megállapodás 2009-ben lejár. Már 2008-ban, így korai időpontban megkezdődtek a tárgyalások, de problémák merültek fel, például a tanács részéről a pénzügyi mechanizmus kereteinek feltöltésében. 1,8 milliárd euróról van szó, nem kis pénz ez. 31%-os növekedéssel állunk tehát szemben, összevetve az előző pénzügyi mechanizmussal, Norvégia irányában pedig 22%-os a növekedés. A finanszírozás feloszlik több eszköz között az EU országok, és ebbe egyébként Spanyolország és Görögország is részt vesz. Miről is van szó? Környezetvédelem, éghajlatváltozás és megújuló energiaforrások, civil társadalom, emberi erőforrás fejlesztés, valamint a kulturális örökség megőrzése. Nos, a megállapodásban a, a megállapodást 2011 novemberében, majd 2014-ben is áttekintik. Megvizsgálják, mennyiben sikerült betartani a megállapodás célkitűzéseit. Azaz, komoly hasznot lehet húzni mindkét fél részére a megállapodásból. A tanács egyetért, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek is egyet, kell ér, egyet kellene érteni. Köszönöm szépen. Most megadom a bizottság képviselőjének a szót. Martina Raymond or Peter Meyer? Valamelyikőjüknek. Köszönöm szépen, elnök úr, én vagyok Peter Meyer, a Relax főigazgatóságról. Egyrészt köszönöm szépen ezt a nagyon pozitív jelentést, nagyra értékeljük ezt. Ha nincsenek specifikus kérdéseik, nem akarom rabolni az idejüket, csak azt akarom mondani, hogy nagy örömünkre szolgált, hogy bonyolult tárgyalások után sikerült egy olyan megállapodást megkötnünk, amely a pénzügyi hozzájárulás jelentős növelésével járt Norvégia és Liechtenstein tekintetében. Ezen felül pedig az implementációs vagy végrehajtási mechanizmust meg tudtuk reformálni. E két mechanizmus keretén belül a programozási megközelítésben osztjuk majd ki a pénzt, és azt reméljük, hogy ez koherensebbé teszi a programok felhasználását, a pénzek felhasználását, és a díjazottak pedig azonosulni tudnak majd a célkitűzésekkel. Köszönöm szépen. Más szakbizottsági tagok kérik ki a szót? Nem kéri a szót senki. Önnek van észrevétele? Nos, hogyha minden árnyék jelentéstevő egyetért, akkor el tudjuk fogadni a javaslatokat. Köszönöm szépen, ezzel a tízes napi rendi pont vitáját is lezártuk, és eljött az ideje annak, hogy de Gucht biztos üdvözöljük körünkben, aki épp időben és pontosan érkezett meg. Miért is van itt Degucht biztos? Nos, azért, hogy beszámoljon nekünk a bizottság közleményéről, melyet a kereskedelmi politikáról fogadott el. Itt van ez, felmutatom önöknek, ezt most bocsátotta, tette publikussá a bizottság, növekedés és kereskedelem a kereskedelmi politika, mint az EU 2020-as stratégiájának köve. Tehát a 2020-as stratégia kereskedelmi aspektusáról szól ez a nagyon fontos közlemény. Ez a kereskedelem politika több éve e, várt és most megjelenő e, Európai Uniós szempontjait megfogalmazó közleménye, amelyben arról is van szó, hogy hogyan lehet az intelligens, fenntartható növekedést támogatni, amelyek az EU 2020-as stratégiájának is sarok kérdései. Nagyon rövid bemutatott tart de Gucht biztos, lesznek további lehetőségeink is, hogy a kereskedelmi politikáról cseréljünk eszmét, például amikor Gaspari kollega jelentését vitatjuk majd meg. Most csak az a tisztem, hogy megköszönjem Degucht biztosnak, hogy eljött szakbizottságunkba, és bemutatja, mégpedig először a köz érdeklődés számára bemutatja ezt a közleményt. Azt hiszem, ennek szimbolikus jelentősége is van. És ebből a tényből is leolvasható, milyen hatalmas változásokat hozott a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament pozíciója tekintetében. Biztos úr, Köszönöm szépen, hogy itt van. Öné a szó, csak egy fél óra a rendelkezésünkre. Nem akarunk vitat folytatni, de legalább minden frakció részéről egy-egy felszólalónak meg szeretném majd adni a szót, hogy kérdezen öntől, ön pedig majd válaszolhat. Köszönöm szépen. Mr. Chairman and... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Pár perccel ezelőtt a bizottság hivatalosan is elfogadta várva várt új kereskedelmi növekedés és nemzetközi ügyekkel foglalkozó stratégiáját. Tehát tényleg ez nagyon friss hírnek számít. Az most a célom a mai napon, hogy így első körben ismertessem ezt a közleményt önökkel. Nagyon örülök annak, hogy az új politikánkat most először ismertethetem a parlamentnek. Természetesen hát ennek az a hátránya, hogy még nem volt önöknek lehetősége arra, hogy ezt meg is nézzék, úgyhogy nagyon szívesen visszajövök majd továbbiakban egy másik ülésre, hogy a már átgondolt reakciókra is tudjak válaszolni. A közleményt a médiával is ismertetni fogjuk a délelőtt folyamán, és ma este pedig az EU kereskedelmi minisztereivel találkozom, hogy ezt bemutassam. Tehát ez egy új politikai időszakot nyit meg, és ez a korábbi konzultációk, több mint 300 megjegyzést magába foglaló konzultációk eredménye a korábban a bizottsággal és a tagállamokkal folytatott tárgyalásaimnak az eredményét is tükrözi, és a 27 tagállamban folytatott Euróbarométer felmérését. A közlemény kiindulópontja az, hogy elismerjük, hogy Európa mindig kereskedelmi központ volt. A, köz, a kereskedelem nem önmagában cél, csak eszköz egy cél eléréséhez. A kereskedelem hozzájárult a növekedéshez és a jóléthez, és a regionális integrációt is megerősítette, nem utolsó sorban az elmúlt 60 évben mióta az EU létezik. Külső szempontból a kereskedelem jó úgy módja annak, hogy az EU célkitűzéseit el lehessen érni, például azáltal, hogy azt biztosíthatjuk, hogy a világ szegény országaiból jövő import mindig vámmentes és kvótamentes az EU felé, vagy ösztönzőket nyújthat arra, hogy a partnereink a nemzetközi környezetvédelmi vagy munkaügyi előírásoknak megfeleljenek. Tehát a kereskedelem fontos dolog, fontos Egyrészt azért, mert jó az Európának, az európai fogyasztóknak és vállalatoknak és munkavállalóknak, és jó a világban mindenkinek. A megújított kereskedelmi politikánk a Global Europe Strategy 2006-os sikereire épít. Láthatják, hogy nagy a folyamatosság, a folytonosság a menetrendünkben az évek során. Ez tükrözi azon vállalásunkat, hogy azt elérjük, hogy a kereskedelmi megállapodásokat be is tartjuk, amelyeket már elkezdtünk tárgyalni, és fenntarthassuk ezt a dinamizmust, és újabb kereskedelmi és befektetési akadályokat tudjunk leépíteni. Nem akarjuk a spanyol feltalálni, de az igaz, hogy 2006 óta azért változott a világ, és a politikánknak ezt tükröznie kell. Elsősorban a gazdasági válság során új erőfeszítésekre van szükség, hogy biztosíthassuk, hogy a kereskedelem több munkahelyet és nagyobb növekedést tud létrehozni a következő években. Ez az első számú kihívása a politikánknak. A kereskedelemnek a már meglévő gazdasági válságra adott kirabálási stratégia részét kell képeznie, és ezt a cím, az alcím is tükrözi, a kereskedelem politika az EU 2020-as stratégiájának kulcs eleme. Másodszorban a Lisszaboni szerződés új intézményes keretet alakít ki, mind a kereskedelmi politika hatája szempontjából, mind abból, hogy hogyan lehet kialakítani és formálni ezt a politikát. Az a tény, hogy ma eljöttem, és hogy először ezen stratégiát önöknek mutatom be, tükrözi, hogy a parlamentnek megnövekedett a kereskedelem területén a szerepe. Azt gondolom, hogy ez egy fontos változás, és azt gondolom, hogy ez működik is, hiszen hatékonyan együttműködünk önökkel dél a Nyugat-Balkánon keresztül, a befektetésektől az aktáig minden területen. Elnök úr, szeretném az új ö, politikának hat aspektusát kiemelni. Először is komolyan kell venni azt, hogy a már korábban megígért dolgokat valóban be is tartsuk. Ez azt jelenti, hogy a következő pár év során ö, komoly kereskedelmi megállapodásokat ö, kell aláírnunk mind a Doha tárgyalási fordulón belül multilaterális szinten, mind pedig bilaterálisan a világ minden részéről a partnereinkkel, fejlődő és fejlett országokkal. Erre még majd visszatérek a tárgyalási menetrendel kapcsolatban. Természetesen ennek elérése közös felelősség. Elsősorban a bizottság, mint tárgyaló felelőssége, de az önök és a tanácsé is, önöknek is fontos szerepük van abban, hogy megfelelő szerepet játszhassanak a tárgyalt kereskedelmi megállapodásokban. Hátteremet ismervén itt a parlamentben nagyon jól megértem, és tudom, hogy milyen nagy támogatás jelent önök számára az, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak. A tárgyalás minden szakaszában tájékoztatni fogjuk önöket azért, hogy fontos szerepet töltessenek be. Másodszorban el kell mélyíteni a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat fő kereskedelmi partnereinkkel, Egyesült Államok, Kína, Japán, Oroszország, és az Európai Tanácsi Stratégiai Partnerségi vitákra kell ennek alapulnia. Az első kereskedelmi fókusz ezen országokkal kapcsolatban az, hogy a nem vám jellegű akadályokat a kereskedelme és a befektetéssel le lehessen építeni. A leg, ö, sürgősebb kihívás azt biztosítani, hogy a jelenlegi fórumokon tehát a magas szintű gazdasági párbeszédben Kínával és a Transatlanti Gazdasági Tanácsban az Egyesült Államokban a stratégiai előrelátó öm, módon lehessen meghatározni az általános gazdasági kapcsolatokat ezen országokkal, és a jövőbeni problémákat előre megpróbáljuk elkerülni. Decemberben fog ezen két fórum találkozni, és a tapasztalataink fényében meg kell néznünk, hogy hogyan lehet a kulcspartnereinkkel alakítani a kapcsolatainkat. A világkereskedelmi kérdések változnak, és nekünk is a válaszainkban ezt tükröznünk kell. Az import vámtarifák felszámolása fontos, de a kereskedelmi akadályok nagy része most máshol található. Nagyon fontos tehát, hogy jobban tudjuk megvédeni a szellemi tulajdonjogokat, és a nyersanyagok és az energia ellátása biztonságosabb lehessen. A multilaterális és bilaterális kereskedelmi menetrend befejezésével, és azáltal, hogy fontos előrelépést tudunk felmutatni a gazdasági kapcsolatokban, a stratégiai partnereinkben, ez 2020-ra az EU szintjén több mint egy os GDP-t jelent, mint hogyha ezt nem tennénk meg. Harmadsorban biztosítanunk kell, hogy az Európai Uniós politikák belső és külső szinten is mozgósításra kerülnek a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. A globalizáció eltünteti a különbségeket a helyi és a nemzetközi politikák között, a belső szabályokat a külső versenyképességre is figyelembe kell venni. Az európai vállalatokat támogatnunk kell, minden méretű vállalatot, a, abban, hogy hozzájuthassanak a világpiacokhoz. Az új külszolgálatnak egyetemű szerepet kell ezzel kapcsolatban kialakítania. Hogyha nyitott az EU, akkor a, például a közbeszerzések területén, akkor ezt kell elérnünk, hogy az európai vállalatok ugyanilyen hozzáférési szabályok alapján férhetnek vissza hozzá a partnereink piacaihoz, mint ahogy azt az EU-ban tehetik a külföldi cégek. És hogyha aszimetria van, akkor ezzel foglalkozni kell. Negyedsorban a külföldi befektetés a munkahely teremtés egyik húzóereje az EU-ban és külföldön is. Több mint 4,6 millióan dolgoznak az EU-ban amerikai és japán cégeknél, és az EU kívüli befektetésekkel is foglalkoznunk kell jövőre meg kell néznünk, hogy mennyire lehet a nemzetközi befektetések szintjét Európában felelősen kezelni. Erről jövő év elején fogunk tárgyalni ötöt sorban meg kell néznünk, hogy hogyan lehet egyértelmű megközelítést alkalmazni a kereskedelmi megállapodások betartatásával kapcsolatban, miszerint a szabályokat mindenki számára igazságosan kell alkalmazni. Azt akarjuk biztosítani, hogy a kereskedelmi politika mindenki számára előnyös legyen. Nem az a cél önmagában, hogy aláírjuk a megállapodásokat, hanem az, hogy ezen megállapodások teljes potenciált ki is használjuk, és ehhez megfelelő betartatásra van szükség, Európa elutasítja a protekcionizmust, és a többi ország legrosszabb protekcionista ellen ö, intézkedései ellen fel kell lépnie. Utolsó sorban pedig inkluzívnak, befogadónak kell lenni a kereskedelemnek, azért, hogy mindenki a gazdaságban, a világgazdaságban előnyt ö, kovácsolhasson ebből. Ez vonatkozik az EU-ra természetesen, de ugyanúgy a fejlődő világra is, ahol a kereskedelmet arra is használják, hogy a gazdasági növekedést, a gazdasági fejlődést és az integrációt a globális vagy gyakran regionális piacra való hozzájutás keretében el tudják érni. És itt nem csak arról van szó, hogy meg kell nyitni a piacokat, hanem arról, hogy segítünk így az embereken, országokon, és esetleg a piacokat is ki lehet így igazítani. Tehát mit várhatunk a következő évben? Elsősorban folytatjuk a dohai tárgyalási fordulót, reméljük, hogy politikai vállalás születik majd a héten a G20 csúcson, és megfelelő adott pillanatban a, talán Genfbe is eljut az EP delegáció miniszteri ülésre. Másodszorban meg kell néznünk, hogy mi fog Doha után történni, és a Doha utáni lehetőségekről VTO szintjén egy munkacsoport 2012-ben össze fog ülni. Harmadsorban bilaterális szinten a délkorával, az aktával kapcsolatos megállapodásokat akarjuk folytatni, és Perúval és Kolumbiával, közép amerikával jövőre próbáljuk ezeket kidolgozni. Tárgyalóként a bizottság komolyan foglalkozik majd azzal, hogy le lehessen zárni a tárgyalásokat, különösen legelőre haladottabb szintű tárgyalásokat Indiával, Kanadával, Szingapúrral, Ukrajnával és a Mercosurral. Mindez komoly munka lesz, néhány politikailag is kényes kérdés, de potenciálisan le lehet őket 2011-ben zárni. De reméljük azt is, hogy a bilaterális tárgyalások megnyitásának folyamata több partnerrel az Áziából, Malajziával vagy Vietnámmal megtörténhet, és készen állunk arra, hogyha a megfelelőek a körülmények, akkor a közeli szomszédságban is előreléphessünk a partnereinkkel. Negyedsorban Michel Barnier biztossal az jövő év második felében összegyűjtjük a gondolatokat arról, hogy hogyan lehet a belső és a külső politikákat egyeztetni azért, hogy a kereskedelmet és a nyitott piacokat tudjuk támogatni ötöt sorban. Fejlesztési szempontból jövő tavasszal fogjuk bemutatni a javaslatunkat az a GSP reformjára, a fejlődő országokkal kapcsolatban, és a jövő év második felében pedig bizottsági közlemény várható a kereskedelem és fejlesztés szempontjából. Ez kiegészíti a már meglevő munkát a gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban Afrikával és a csendes óceáni területtel. Hatodsorban pedig két további politikai kezdeményezés várható, egy zöld könyv az export felügyeleti rendszerek javításáról, és egy közlemény Tajani alelnök úr vezetésével a lehetséges támogatási intézkedésekről a kis- és középvállalatok támogatásával kapcsolatban, amit nemzetközi szinten akarunk kifejleszteni, és nagyon fontos, hogy jelenleg minden hetedik KKV lép fel az EU-n kívül annak ellenére, hogy a globalizáció nagyon sok további lehetőséget nyújt. Végsősorban pedig jövő évtől megpróbálunk egy éves jelentést előállítani az Európai Tanács felé a kereskedelmi és befektetési akadályokról. Ezek lesznek a prioritásaink a kereskedelmi akadályok és a protekcionista intézkedésekkel kapcsolatban. Tehát mi, tehát önök és a én magam is nagyon sok munka vár ránk 2011-ben, már most előre várom a jövőbeni tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez hát komoly teendőket jelent a következő évekre, biztos. Mint mondtam, a cél az volt, hogy meghallgassuk a biztos urat, aki bemutatja a politikai nyilatkozatot a bizottság részéről, nem teljes körű vitát céloztunk meg az unió kereskedelmi politikájáról. De azt hiszem, hogy van időnk 12 perc, vagy egy néhány perc első reakciókra, rövid reakciókra, maximum két perc minden politikai frakció részéről. Kezdem az EPP-vel, Daniel Kaspari rövid reakció, megjegyzés vagy kérdés, amelyet szeretne elmondani. Ja, sehr Igen, tisztelt elnök úr. Kicsit lelassítottam a karórámat, hogy tovább tartson a két percem, de hát félre a tréfát. Egyrészt üdvözlöm a biztost itt a parlamentben, és üdvözlöm, hogy itt mutatja be az új kereskedelmi stratégiát. Ez egy olyan jelzés, amelyet nagyon nagyra tudunk értékelni. Nos, az a benyomásom, hogy az ön stratégiája az idáigi Global Europe stratégia folytatása. és az Európai Parlament Lisszaboni szerződés általi pozíciójának megerősítésére is tekintettel van, valamint a külföldi közvetlen befektetések kérdését is figyelembe veszi. Nos, azt kívántam volna, hogy a Global Europe stratégiát ne csak dolgozzuk ki, hanem valósítsuk meg. Az előző stratégia, amelyet az ön két elődje dolgozott ki, nagyszerű célokat fogalmazott meg, széleskörű konszenzust élvezett ez a parlamentben, de a célok megvalósításában nagyon rosszul szerepeltünk a WTO-ban, nem jutottunk előre, nincsen kereskedelmi megállapodás, amely hatályos lenne. A transatlanti együttműködés sem haladt előre, tehát a tech sem volt sikeres. Nem sikerült a külső és a belső politikákat jobban egyeztetni, ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy bejelentette, hogy az illetékes belső piaci biztossal ezt a kérdést felveti a következő hónapokban. Valamint azt a kérdést is a figyelem terébe kell tenni, hogy hogyan valósítják meg kereskedelmi partnereink a megállapodásokban foglaltakat. Azonban a kulcskérdés az, hogy kereskedelmi stratégiáról vagy kereskedelmi taktikáról van-e szó. Mire gondolok? A kereskedelmi stratégia nem azt nézi, hogy hogy néz ki világunk holnap, hanem hogy néz ki 10-20 év múlva. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés megvizsgálja az ön által prezentált stratégiai, hogy milyen változások jelentkeznek a világkereskedelemben. Hogyan uh, készüljünk erre föl az Európai, rész, Európai Unió részéről. Az idáig bevált kereskedelmi eszközöket használjuk-e, vagy pedig más reakcióra van szükség? Ezért nagyon nagy érdeklődéssel követem jelentéstevőként a parlamentben ezt a munkát, és már Strasbourgban az árnyék jelentéstevőkkel leszeretnék ülni, hiszen világos, hogy az intézmények együttműködése szükségesé teszi, hogy széleskörű támogatást kapjon ez a stratégia. A parlamentben is mindent meg fogok azért tenni, hogy ezt a támogatást megkapja. Köszönöm a bemutatóját, és gyümölcsöző vitában reménykedem a parlamentben. Thank you. Köszönöm szépen. Eszics Déknedreif úr. Elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy eljött közénk, hadd ismételjem magam. Igen. Rendben. Közelemnek a mikrofonhoz jobban hajom. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a dokumentumot. Nem lehet vitát nyitni, mint ahogy ez elhangzott, legalábbis nem most. Néhány kérdés. Az első kérdés, hogy a Global Europe mennyire sikerült. Hát szerintünk a prioritásokat ismerve nem sikerült elérni a célokat. Többek között abban, hogy a szolgáltatások prioritás számunkra, teremtő lehetőség is. Ezt nem sikerült eléggé felmérni, hogy ez mennyire folytatódik a stratégia. Második kérdés, hát szintén ez egyik kedvenc témám. Örülök, hogy visszatér a vitában. Hogyan lehet az ipar politikát a kereskedelemben megjeleníteni? Úgy gondolom, hogy itt nagy a munkai teremtő képesség. Azt hiszem, hogy számunkra ez prioritás kell legyen. Harmadik kérdés, amely inkább tényszerű, szó volt az Atlanti óceánon átnyúló kapcsolatokról. A véleménye szerint milyen kihatása van az amerikai politikai változásnak a képviselők házában, és ez hogyan nyilvánul meg az EU-val fenntartandó kereskedelmi kapcsolatokban, és hogyan hat ki a világ más részeire um, Robert... Köszönöm, Kaderif, uh, Robert uh, Sturdy, ECR. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy uh, eljött három megjegyzés, hogyha komolyan gondolja a prolegónus elleni harcot, ami nagyon jó dolog, a nem tarifárik korlátok lebontása, stb., hogyha ezt komolyan gondolja, akkor ön szerint mikor kell áttekinteni a kereskedelem védelmi mechanizmust? Második kérdés. Ön szerint a Doha átgondolása napirenden van-e. A legtöbben ebben a teremben támogatják a multilaterális megállapodásokat, és nem annyira a bilaterálisokat hogyan látja a Doha jövőjét, és még valami, az USA beli változások a képviselőházban volt vita, megbeszélése önnek velük, hogyan látja a kereskedelemi jövőjét velük. Amikor Hongkongban vagy máshol van találkozók, úgy tűnik, hogy az USA vezető szerepet tölt be. Most politikai változást lát-e? Köszönöm. Köszönöm. Gue. Joe Higgins. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, két kérdésem van az ön számára. Több munkahelyről és nagyobb növekedésről beszél. Az EU bizottság most Rén úrral képviselteti magát Írország, hogy a, az ír politika katasztrófáját felmérje. Sikerül bankokat megmenteni, de a dolgozók életszínvonala a mélybe zuhan, és a közszolgáltatások is nagyon megnyerbálódnak. Ez hogyan függ össze az ön válaszával, hogy több ö, munkahelyet teremtsen? Sokkal rosszabb a helyzet. Spanyolországban, Görögországban, Portugálban, más országban is hasonló a helyzet. Az ön kötelezettség vállalás, hogy több munkahely legyen, hogyan ö, egyeztethető össze azzal, hogy a bizottság támogatja a parazitákat, a kizsákmányolókat a nemzetközi piacokon, akik kiszipolyozzák, akit csak lehet. És így növekszik a munkanélküliség is. Nem lát alapvető ellentmondást ebben. Több millió munkahely megszűnt, feláldozták őket, vezetőink, és jogokat adnak a spekulátoroknak, a cápáknak, a szociális beruházás szolgálná az emberek érdekét a jelenlegi munkahelyeknek a védelme és továbbiak teremtése. Második kérdés, az a dokumentum, amit említett, az a, az emberi jogokat is említi a kereskedelemben. Ön, Barroso úr, az ön főnöke két hete, amikor Kazaksztán elnökvel találkozott Nazarbayev úrral, ö, ö, nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölte az EU-ban ennek a az elítélendő diktátornak a jelenlétét. És egy szót sem szólt az emberi jogokról Kazasztánban. Én magam jártam abban az országban, és tapasztaltam, hogy mennyire nincsenek jelen a dolgozók jogai, a politikai jogok, brutalitás van rendszeresen a börtönben. Ez Berozó úrnak részletesen leírtam, és Barozor semmi ilyet eh, nem említett. Eh, csak a kereskedelemről volt szó, eh, Nazarbayevvel és Kazasztánnal. Azért, mert az EU azt akarja, hogy gáz, olajat kapjon, az elnök közbevág. Következő hozzászóló. William Bartmar, FD say that the co-president of our group, Mr. Speroni, Speroni kollégánk, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött közénk. Egy egyetlen kérdés, nem az általános témával kapcsolatban, igaz, de egy fontos témával kapcsolatban, mivel szólt a foglalkoztatásról. Szeretném a következőt felvetni. A vám csökkentése Pakisztánból beáramló cikkeknél. Nos, ez nagyon jó, hát segíti Pakisztánt, amely nehéz helyzetben van, de ennek kihatásai vannak, még meg negatívak a mi gazdaságainkra, mert egyes európai iparok majd szenvednek ettől az intézkedéstől, amit Pakisztánnak adunk annak kihatása lesz nálunk, mégpedig munkahelyek elvesztését jelenti. Például Padánia észak-keleti részén, ahol nem régen áradások voltak, kis vállalatok versenyben vannak pakisztáni vállalatokkal, őket nagyon hátrányosan érinti ez. A katasztrófák ellen fel kell lépni, de hát így nehéz. Köszönöm szépen, Lajmán Luciani. Kivételesen egy percet kap. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr az európai szomszédságról szólt Oroszországról. Oroszország tagságja a WTO-ban, mint ami rövid távon nagy prioritás. Ukrajna és Grúzia a kérdésem. Három kereskedelmi megállapodás, amely rész a társulási megállapodásnak. Grúzia jelet vár az EU-tól. Mire számíthat a következő jövendőben? Biztos úr, öné a szó, hogy megválaszolja a feltett kérdéseket. Parancsoljon. Köszönöm szépen, állok úr. Úgy hiszem, Kaspári úr, hogy teljesen igaza van. beszélgethetünk stratégiákról és taktikáról, de a kérdés az, hogy hogyan valósítjuk mindezt meg. Hogyan válik valósága mindaz, amelyről tárgyalunk? Hiszen komolyan kell venni a célkitűzéseinket. A világnak meg kell érteni, je, yeah. hogyha valamit leírunk, akkor abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a papír valósággá válik. Mindenki betartja a kötelezettségeit. Nem olyan egyszerű ez persze, de hát a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság ezt az elvet követése erre fogunk koncentrálni. Ez a dokumentum egy stratégiáról szól, és igyekszik körvonalazni, hogy 5 és 10 év múlva hogyan néz majd ki a világkereskedelem, hogyan néz ki a bolygónk, hogyan kell ennek tükrében magunkat pozícionálnunk, és ezért mondtam azt, hogy a belső és a külső aspektusai, a kereskedelem politika belső és külső aspektusai között sokkal több egyeztetésre van szükség. Az EU 2020-as stratégia fő hozzáadott értéke éppen abban rejlik, hogy magunk számára is célkitűzéseket fogalmazunk meg. De nem úgy járunk el, mint a Lisszaboni stratégiával. A Lisszaboni stratégia célkitűzései jók voltak. Tehát bizony azt kell megállapítanunk, hogy írott malaszt maradt, amit leírtunk, azaz tehát a 2020-as stratégiában mind a kül, mind a bel, bel kereskedelmi szempontok tekintetében valóságot kell vál, hogy legyen. Ami az iparpolitika és a kereskedelem közötti kapcsolatot illeti, Taliani biztos úr hatásköre az iparpolitika. Ahogy már az előadásomban is utaltam rá, a jövő évben kidolgoz majd egy közleményt arról, hogy hogyan lehet pozícionálni a kis és középvállalatokat a világpiacon. és a bizottság feladata, hogy egyértelmű iparpolitikát fogalmazzon meg. Most nem akarok az iparpolitika politikai elemeiről beszélni, hiszen ez nem az én hatásköröm, de azért az egyértelmű, hogy van kapcsolat, mégpedig szoros a kereskedelem és az iparpolitika között. Nézzük csak meg azon tagállamokat, akiknek a legjobb az eredménye az export szempontjából. Hát az ő ö, iparpolitikájuk is rendkívül egyértelmű. Nem sok anyagot ö, publikáltak ők erről, de a gyakorlatban mégis így jártak el. Mi lesz az Egyesült Államok beli midterm election hatása az alsóházi változtások a politikára? Én is, mint önök is, nagyon sok cikket olvastam, és ezek minden irányba mutatnak következő hónapban egyébként el is látogatok az Egyesült Államokba, talán akkor majd egyértelműben fogom látni, hogy milyen is a hangulat. De nem az a benyomásom, hogy ez a hangulat alapvetően megváltozna a jövőben. A Capitol Hillen eh, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban eh, mindkét nagy pártban erős a protekcionista tendencia. Nézzük csak meg, hogy a Tea Party is mit követel. Hát rendkívül protekcionisták, akár nacionalistáknak is nevezhetnénk őket. Azt gondolom, hogy a kongresszustól kell várni azt, hogy a piacnyitás és a nemzetközi kereskedelem felé tudjanak nyitni, és reformokat indítsanak azért, hogy le lehessen látni, zárni a dohai tárgyalási fordulót. Tehát így mások, például az EU és több más résztvevő, G20 résztvevő érdeke is ez lenne, és már nagyon várom, hogy mi fog történni, vagy nem történni. Most ezen a héten mm, a G20 találkozón, és azt gondolom, hogy miniszteri találkozót is szándékozunk a G5-ök szintjén, tehát a legfontosabb partnerek szintjén tartani a multilaterális tárgyalásokkal kapcsolatban. Talán nem az év vége előtt, az túlságosan ö, rövid határidő lenne, de a jövő év elején azért, hogy megpróbáljuk ö, tovább ö, vinni a multilaterális tárgyalásokat. Stördi úr, nincsen tervünk arra vonatkozólag, hogy a kereskedelmi védelmi rendszert módosítsuk. Őszintén szólva, sűrű program áll előttünk, és nem látom a közvetlen hasznát ennek. Amit el akarunk érni, a jelenleg mechanizmussal is el tudjuk érni, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a komitológiai döntések a Trade Defense Initiative-ről, a kereskedelmi védelmi kezdeményezésről megfelelők legyenek. És persze itt a tanács nem dönthet egyszerű döntéssel, ez nagyon fontos számunkra. De a jelenlegi eszközökkel elérhetjük azt a célt, amit akarunk. De ha egyszer véget ér majd a dohai forduló, azt hiszem, hogy fel kell vetnünk az új témákat, amelyekkel foglalkozni kell, de ezt a témát jelenleg nem vetnénk fel, mert egyszerre nem lehet mindennel egyszerre foglalkozni. Doha. Meg tudjuk a szüntetni a megakadt tárgyalásokat a szolgáltatások fejezetével, amiben több élet van? Hát igen, azt hiszem, hogy többet tehetünk itt, mint a náma területén. De lássuk, lássuk, a dohai tárgyalások azért rekedtek meg, mert van egy nagy partner, akit nem sikerült meggyőzni arról, hogy a doha hasznos volna. Ne köntörfalazzunk, ez a fő ok hogyha mindenki meg van győződve arról, hogy a dohai forduló célra vezető, akkor különböző elképzeléseik lehetnek arról, hogy hogy lehet ezt a saját hasznukra hajtani, és erről lehetnének különböző viták, de az a fő probléma, hogy az egyik fő partner, most nem nevezem meg, az usa van szó, nem nevezem meg, tehát eh, nincs meggyőződve róla, hogy eh, a dohai tárgyalási forduló hasznos volna a számukra. Nem csak a kapitólium hegyen hanem még a Fehérházban is másfajta gondolkozást kellene eh, motiválni, és utána aztán persze a námában és a szolgáltatások területén is megállapodásra juthatnánk. Létrejöhetne a megállapodás, de először tényleg minden félnek azt kell gondolni, hogy ez hasznos lehet, minnyájunk számára hasznos lehet. És bizony, ezt még a kapitóliumon, a kongresszusban még nem így gondolják. Higgins úr. Mindig nagy érdeklődéssel figyelek az ön kérdéseire, be kell, hogy valljam. De az írországi bankok megsegítése, hogy ez összefüggő az én kereskedelmi közleményemmel, hát nem nagyon tudom. Hogy mondjuk egy példát, mielőtt az Európai Bizottság tagjává váltam, külügyminiszter és miniszterelnök helyettes voltam saját hazámban is. Persze nálunk is lesújtott a pénzügyi válság. Mit lesújtott? Hozzánk is begyűrűzött a válság. És nagyon nehéz volt itt lépéseket nem megtenni, hiszen hogyha nem tesszük ezt meg, nem segítjük meg a bankokat, ennek a gazdasági hatása még sokkal súlyosabb lett volna. Voltak éppen, tehát itt segítettük a kapitalizmust, hogy működjön, de hát nem mondhattuk volna azt, hogy hát ez a bank csődbe ment, hát menjen csődbe, lássuk, mi történik. Ugye, ahogy előre haladtunk a krízisben, láttuk, hogy mi minden történhetett volna. Döntést hozott az ír kormány, de azért talán Higgins úr megkérdezhetni, hogy lette volna más döntése az ír kormánynak. Aztán a kazaksztáni emberi jogok kérdéséről. Többször jártam Kazaksztánban. Kazaksztán nem egy nyugati típusú demokrácia, és nem hiszem, hogy az elkövetkező tíz évben azzá válna. De az sem igaz, hogy tétlenek volnának a e területen. Például a vallások, az egyházak, vallások, felekezetek tekintetében például elég jó megközelítésük, vagy pedig az EBESZ soros elnökségét vállalják most el. Nehéz döntés volt ez ne járuljunk hozzá, hogy Kazaksztán legyen az EBSZ elnök. Én magam is, amikor külügyminiszter voltam, aktív EBSZ elnök funkciót is elláttam, és ismerem ezeket a vitákat, hogy készek vagyunk-e arra, hogy Kazaksztán megkapja a soros elnöki pozíciót. Összességében azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Egész jó munkát végeznek, és ha az ebesz nem akarjuk eljelentékteleníteni, akkor nem lehet csak az európai országok által elnököltetni. Ezzel jelentőségét veszteni az ebesz. Zajlik a munka, átalakulóban vannak a dolgok. Persze vannak területek, ahol Kazaksztán nem mutat előrelépést, vannak területek, ahol igen. De hát nem úgy áll a dolog, hogy Kazaksztán nélkül nem tudnánk már élni. Lehet, hogy hasznos volna, hogy még több gázt importáljunk tőlük, hiszen nem olyan jó, hogyha egy országtól fütünk, függünk, szóval összességében ezt egy komplikált rendszerben kell látni a kazak kérdést, de hát persze ön egy nagyon sarkosan fogalmaz, és sarkos fogalmazását persze nagyra is értékel. Speroni úr, Pakisztán. Hát már többször megvitattuk ezt a kérdést, néhány perc múlva el is kell mennem hiszen 12-kor ugye sajtótájékoztatót tartok. Hát a javaslatunk egy kompromisszumos javaslat. És azt hiszem, hogy a kompromisszum, annak a fényes bizonyítéka, hogy kompromisszumról van szó, az, hogy senki nem elégedett vele. És persze most a tanács és a parlament hozza meg a döntést, az Európai Tanács megkért bennünket, hogy hozzunk döntést. Egyrészt mérsékelt, másrészt mégiscsak messze menő kompromisszót igyekeztünk meghatározni. Az európai gazdaságra való kihatását és az európai munkahelyekre való kihatását túlzóan állítják be. Hiszen plusz 15 millió euró értékű importot jelent ez Pakisztánban, hát most százezer munkahely elvesztése azért ez aránytalan volna. André Kiene asszony Oroszországra kérdezett rá. Vannak persze még problémáink a WTO csatlakozás területén Oroszországgal. Úgy gondolom, mi fontos volna, hogyha Oroszország a WTO tagja volna, azt láttuk a krízisben is egész egyszerűen nem kellett be tiszteletben tartaniuk a WTO szabályaikat, és ez problémát jelent számukra. De valóban van problémánk Oroszországgal a export vámok tekintetében, aztán Ukrajna és Grúzia tekintetében tíz napja jártam Ukrajnában, de Grúziával is megállapodást fogunk kötni. Előrelépést értek el a benchmarkok, a küszöbértékek előre elérésében az elmúlt időben, de sok munkát kell még végezni, és valóban itt kapacitás kérdések is felmerülnek. Hiszen az ő kapacitások ez jól érthető, korlátozott. És nem csak nekünk kell tárgyalnunk, hanem őket is technikai támogatásban kell részesítenünk, hogy a tárgyalásokat le tudják folytatni. Nem könnyű tehát a tárgyalás, miközben Ukrajna is ott van. Azarov miniszterelnökkel Kievben több órás tárgyalást folytattam. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem függ tőlünk a megállapodás, támogatjuk a megállapodás ügyét, rugalmasak leszünk, de nekik is van feladatuk. Köszönöm szépen, biztos úr! Azt hiszem, hogy hálásak lehetünk ezért a bemutatásért. Köszönöm. So let's move without delay to the, our next... Lépjünk tehát tovább a napi rendünkön. A napi rendünkben. Ez a kilences napi rendi pont. Bizonyos iránymutatások alkalmazása az államilag támogatott hitelek terén. Kérem, kérem. Figyelmüket kérem. Mit több azt kérem, hogy aki kimegy a teremből, az lehetőleg gyorsan menjen ki, hogy mi itt folytathassuk az érdemi munkát. And please don't hold, do not hold conversations. Kérem, ne beszélgessenek itt az ülésteremben. So, item number nine, application of certain... 9-es napi rendi pont, melynek címét már felolvastam, bizonyos iránymutatások alkalmazása az államilag támogatott exporthitelek terén. Janik Zsadó jelentés tervezetéről van szó, amely a kereskedelmi finanszírozási szabályok európai jogba való beültetésével foglalkozik. Mi vagyunk az illetéke szakbizottság, Janik Zsadó a zöldek részéről <clears throat> a jelentéstevő. Kérem, hogy mindenki figyeljen, és megadom Janik Zsadónak a szót. Janik Zsadó, you can... Janik Zsadó, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az eljárás a parlamenti vizsgálati eljárás vége felé járunk ezen jogszabályjal kapcsolatban. Emlékeztetett már elnök úr is rá, hogy ez az új parlamenti hatáskörök és a mi szakbizottságunk új hatáskörének egyike, mi szerint állást kell foglalni az OECD iránymutatásokkal kapcsolatban, az exporthitel ügynökségekkel kapcsolatban. Még lesz egy ülésünk az árnyék jelentéstevőkkel, azért szeretnék a jelentésből néhány kérdést kiemelni és tisztázni, hogy mik a szándékaim. Több módosítót javasoltak a bizottsági javaslatra. Ezek kizárólagosan kiegészítő kérdésekre vonatkoznak a jelentéstétel tekintetében. Nos, nem, itt, nem az a kérdés, hogy bürokratív vagy adminisztratív terheket hozzunk létre a tagállamok számára, vagy az exporthitelügynökségek számára. Nem is az a célunk, hogy új kritériumokat hozzunk létre, amelyek keretbe foglalnánk az exporthitelügynökségek munkáját. Úgy gondoljuk viszont, hogy a pénzügyi válság után ezen rendkívül komoly aggály után, hogy az európai polgárok szeretnének többet tudni a közpénzek helyzetéről, és azután, hogy milyen komoly költségvetési válság van a tagállamokban, ezek után úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, sőt a mi felelősségünk az, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az exporthitel ügynökségek tevékenységében. Ehhez az exporthitel ügynökségek és a tagállamok kell, hogy jelentéseket készítsenek a bizottság felé a saját tevékenységeikről. Nos, néhány pontosabb dolgot is elmondanék. Azt tudjuk, hogy ami a kockázatok kiszámolását illeti bizonyos projektekkel kapcsolatban, nem csak kereskedelmi kockázat vagy politikai kockázat létezik. Tudjuk, hogy bizonyos projektekkel kapcsolatban és erről egyre többet beszélnek az exporthitel ügynökségek által támogatott projektekkel kapcsolatban. Vannak társadalmi és környezetvédelmi kockázatok is. Azt kérjük, megint csak az átláthatóság és a, az ügynökségek jó irányítása, pénzügyi irányítása miatt, hogy szeretnénk tudni arról, hogy a prémiumokat hogyan ö, számítják ki, és hogy mely kockázatokat fedi le az adott biztosítás. Tudjuk, hogy vannak olyan mérleg eszközök, amelyekkel kapcsolatban szintén nagyobb átláthatóságra van szükség. A második módosító blokk, amit javasoltunk, az az, hogy egyeztessük az exporthitelügynökségekkel kapcsolatos munkát az európai politikai célkitűzésekkel. A Lisszaboni szerződés keretén belül és a környezetvédelmi és társadalmi és politikai szabványokkal kapcsolatban, amit az EU mind a nemzetközi porondon, mind belső szinten képvisel. A G20 találkozón például, például ami a foszilis energia támogatását illeti, megint csak ezzel kapcsolatban azt tudnunk kell, hogy nem az a célunk, hogy megint valami fölösleges intézményt létrehozzunk, vagy új kritériumokat, itt alapvetően az a cél, hogy az exporthitel ügynökségek tevékenységét legalábbis az európai intézmények szempontjából nagyobb átláthatóságot kell biztosítani azért, hogy a parlament, a bizottság és a tanács biztosíthassa azt, hogy megfelelően kezelik a pénzügyi kérdéseket az állami pénzeket, és hogy ezen irányítás megfelel az európai stratégiáknak. A következő kérdés, ami a jelentésben megint csak megjelenik, a bizottsági felhatalmazáson alapuló jogalkotás kérdése. Én rendkívüli módon támogatom azt, hogy ne kelljen rendszeresen itt az Európai Parlamentben elvégeznünk a jóváhagyási munkát a bizottsági javaslattal kapcsolatban, hogyha az OECD iránymutatásának a végrehajtásáról van szó. Ugyanakkor azt is már elmondtam kezdetektől fogva, hogy úgy gondoljuk, hogy ez egy megállapodás része a parlament és a tanács között. Ha a parlament további átláthatóságot kap az exporthitel ügynökségek tevékenységéről, abban az esetben mi támogatjuk majd azt az elképzelést, hogy a bizottság kapjon egy egyszerűsített eljárást azért, hogy az OECD iránymutatásokkal kapcsolatos végrehajtással kapcsolatban el tudjon járni. Megint csak az EU jogba most a 2005-ös iránymutatásokat próbáljuk beépíteni, de azt tudjuk, hogy a 2011-es iránymutatásokról tárgyalnak már most, és már arról tárgyalnak, amit mi fogunk kérni a 2011-es iránymutatásokban, például a társadalmi és környezetvédelmi kritériumokkal kapcsolatban. De pont azért, mert mi azt kérjük, hogy legyen átláthatóság, és ezért cserébe mi megkönnyítjük a bizottság végrehajtását, OECD iránymutatás végrehajtását, ezért kérjük azt, hogy ez bekerüljön a 2005-ös iránymutatásokkal kapcsolatos anyagba. Végül pedig, elnök úr, az elhangzott vitában sokat beszéltünk a kínai kérdésről. Nem lenne esetleg teljesen öngól, hogyha az exporthitel ügynökségek tevékenységének átláthatóságát megnövelnénk európai szinten, tudván azt, hogy azért nagyon keveset tudunk arról, hogy Kínában mi történik. Úgy gondoljuk, hogy fordítva kell megközelíteni a kérdést, különösen a jelenlegi helyzetben, amikor is Kína eléggé agresszíven lép fel a nemzetközi piacokon, a saját valutája és saját export promóciós eszközei segítségével. Mi pont azt gondoljuk, hogy éppen ellenkezőleg, európai szinten, azáltal, hogyha Kínát rávehetjük arra, hogy az OECD kritériumokat kövesse, így tudjuk elérni azt, hogy előrelépés legyen ezen a területen, amely egyelőre igencsak homályosan működik. Végül pedig, elnök úr, mi egyszerűen csak több demokratikus ellenőrzési eszközt kérünk arra vonatkozóan, hogy mi történik az ügynökségekben és a tagállamokban. Jó pénzügyi kezelést kérünk európai szinten, és azt kérjük, hogy ami az emberi jogi, a szociális, környezetvédelmi EU-s célkitűzéseket illeti, szeretnénk, hogyha ezek megjelennének az exporthitel ügynökségek által támogatott projektekben. Ez sok is egyben, ugyanakkor nem is olyan nagyon sok. Köszönöm. Köszönöm, Janik Zsadó. A jelentéstevő által felvetett módosítók vitáját, <clears throat> illetve kommentáljára kérem Scholz kollégát. Uh, Nos, uh, először is uh, úgy látom, hogy szükség van arra, hogy felülvizsgáljuk ezt a politikát, de a létező eszközöket is fel kell használni, ne legyen átfedés, ne legyen plusz administratív teher azok számára, akik ebben részt vesznek. Számunkra a legfontosabb kérdés az átláthatóság kérdés és a jelentéstétel. Mindenesetre teljesen egyetért ezzel, hogy ki kell dolgozni egy megfelelő mechanizmust erre. Az a benyomásunkra jelenlegi módosított egy kicsit át kéne dolgozni technikai, gyakorlati kérdések miatt. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy ez nem politikai kérdés a bizottságnak végrehajtási szerepe van. A tagállamok egyéni költségvetéséről van szó, ezért nehéz az operatív részéről nekünk beszámolnunk. A tagállamok vannak egyrészt, másrészt a bizottság, de mi szívesen vennénk jelen rendszeres jelentést arról, hogy mi történik ezen a területen, például a VTO tárgyalások, illetve az állami támogatások, amelyek szintén az export hitellel összefüggenek, és ez kompetenciája a bizottságnak, de látjuk annak szükségét, hogy figyelembe vegyük azt, amit a tagállamok kérnek. annak érdekében, hogy megfelelő formát sikerüljön kidolgozni. Második kérdés, ami a ö, szabályokat ö, illeti. Az OECD struktúrája ö, adott, ö, vannak a megállapodások, másrészt ö, vannak az ajánlások. Ö, ezek foglalkoznak a legtöbb politikai ö, kérdéssel, ahogy ez a vitában is elhangzott. Nem lehet figyelmen kívül hagyni teljes mértékben az eszközök e, ezen elhatárolását. A mi kérdéseinket így kellene lefordítani. Európai szabályok is vannak, például a közös megközelítés, ami a legfontosabb eszközön a területem. Most már tartalmaz intézkedést, amely lehetővé teszi, hogy benchmarkingot alkalmazzunk az európai szabványoknál. Az eszköz felülvizsgálatánál ezért, ha fenn akarjuk tartani ezt az intézkedést, akkor ez komoly agályokat vethet fel. Ebben az eszközben specifikus politikai intézkedésekre is van utalás az emberi jogokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy leginkább abba az irányba megyünk, amit politikai szinten megszabtak. Végezetül lehet ez technikai kérdés, de szeretnénk elismételni azt, mennyire szükséges megfontolni azt az opciót, hogy a jövőben a delegált aktus eszköz ö, technikai szabályadásra legyen használatos. A delegált ö, aktus nem azt jelenti, emlékeztetőül, hogy a parlament vagy a tanács lemond politikai jogköréről, hanem mandátumot a bizottság számára, hogy technikai update-alást végezzem. Mindkét intézmény bármikor visszavonhatja ezt a delegált aktust minden indoklás nélkül amit a bizottság végez, az ellen felléphet e két intézmény, kér, megkérdőjelezheti, tehát megmarad a megfelelő egyensúly. Köszönöm szépen, Daniel Kaspari. Kérem röviden, mert alig maradt időnk. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, aki nagyon intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel az elmúlt hetekben. Látnunk kellett, hogy nagyon komplex kérdésről van szó. Nos, az finanszírozás területén átláthatóságra van szükségünk, ez teljesen világos. Ám az elmúlt hónapokban megtanultam, hogy az OECD keretén belül nagyon sok ö, transzparenciát szolgáló iránymutatás működik. Átfogó információs és információ csere folyamatok zajlanak, néha még konkrét esetekre vonatkoztatva is. Már Ma is az OECD a társadalmi és a környezetvédelmi kockázatokat egységesen értékeli. Ezek az iránymutatások a Világbank iránymutatásainak felelnek meg, illetve az International Finance Corporation iránymutatásainak is. Tehát azt gondolom, hogy az OECD jó úton jár. Problémám sokkal inkább a következő. arra koncentráljunk, hogy az európai átláthatóságot növeljük, mint a jelentéstevő kéri, vagy sokkal inkább arra koncentráljunk, hogy az OECD-ben lévő partnereink betartsák azokat a kötelezettségeket, amelyek mellett elkötelezték magukat. A másik nagy probléma pedig az, és ezt nem is tagadhatjuk le, hogy meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági térségek versenye hogy néz ki, hiszen vannak gazdasági térségek, amelyek a OECD iránymutatásaihoz tartják magukat, és aztán vannak olyan térségek, mondjuk Kína, akik ezt nem tartják be, akik brutális öm, csapásokkal foglalnak el piacokat, egész egyszerűen anélkül, hogy az alapértékeket figyelembe vennék. Tehát nem az OECD iránymutatásait akarom felvizezni. Sőt, pont fordítva. Annak örülnék, hogyha az egész világon ezeket érvényre le- lehetne juttatni, de ugyanakkor tévesnek tartom, hogy az Európai Unió unilaterálisan, egyoldalúan a saját magára vonatkozó kötelezettségeket még inkább megszigorítsa, és így olyan országok kerüljenek helyzetbe, akik a szociális normákat, a fenntartható gazdálkodást nem veszik figyelembe, nem veszik figyelembe a környezetvédelem szempontjait, hanem csak a rövid távú üzleti akviráció szempontjaira törődnek, és ilyen módon kiszorítanak bennünket a világpiacról. Ezért nagyon hálás volnék azért, hogyha az elkövetkező hétben, hetekben intenzíven felhasználhatnánk az időt, arra, hogy megvitassuk, hogy az Európai Unióban, az Európai Unió részéről hogyan kényszeríthetjük OECD partnereinket arra, hogy az általuk vállalt kötelezettségeket megvalósítsák, hogyan érhetjük el azt, hogy a kötelezettségeket mindenki betartsa, mielőtt még arról vitáznánk, hogy hogyan szigoríthatnánk meg a ránk vonatkozó kötelezettségeket. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen mivel más is kér szót, kérem, röviden. Euh, a Dan euh, Luca euh, Sosa nevében, az ennyi jelentés nevében szólalok fel, nem tudott eljönni. Janik Zsadó megközelítésével egyetértek, sok erőfeszítést, tehát egyetértek a legtöbb módosítóval, ami a jelentés tervezetben van nagyobb átláthatóság, több információ szükséges ezen a területen, és azon, hogy az intézmények mennyire, világosan kell látnunk, hogy mennyire hatékonyak. Azt hiszem, hogy az információk világosabb képet festenek arról, hogy a nemzeti hitel intézetek hogyan működnek Szeretnék hozzátenni egy utalást a vállalatok társadalmi felelősségére. De hát ez már el is hangzott. Az európai vállalatok és összes szereplő ne kerüljön hátrányba a többi országgal szemben, akik tagjai az oec vagy nem is tagjai, Brazília, Kínára gondolok például, meg kell próbálni megtartani a megfelelő egyensúlyt, hogy ugyanazok az előnyök, feltételek legyenek mindenki számára, és terjeszteni az OECD megállapodást más országokra. Nos, ezt javaslom megfontolásra. Köszönöm szépen, Kenel Riff, Ökerin Uh, yes, um, Gratulálok az úrnak nagyon világos megszövegezésért. Két világos kategória van. Az egyik az átláthatóság és a folyamatos monitorozás. Ezt teljesen támogatjuk. Örülök, hogy Zsadó úr az EIB, a e, az Európai Befektetési Bank jelentésére támaszkodik. Gondolom ez epp s kollégák is ezt támogatják. De Zsadó úr világosá tette, hogy van egy másik oldal, ami a politikai napirendel függ össze. választott politikus vagyok ezért csak csodálni tudom ezt a professzionalitást, amelyről Zsadór tanulságot tett. De demokrataként nem tudom támogatni. Arról van szó, hogy a zöld párt 9%-ot kapott az Egyesült Királyságban ez azt jelenti, hogy a szavazók az első királyságban 91%-ban nem a zöldekre szavaztak. De az EU-ban ez kb. 5% volt, és még kevesebb, mint a 9, az biztos. Tehát Zsadó úr nagyon ügyesen, találékonyan jár el, az elnök közbeszól, kérem rövidebben, tömörebben, már a következő téma idő keretében tartunk. Szeretnénk ezt befejezni az ebédszünet előtt. Másfél mondat mondja hozzászóló. A politikai ütemtervnél tartottunk. Örülök, hogy az előző részt támogatom, de a második rész sajnos nem tudom támogatni. Elnök, köszönöm hozzászólását. Most kérem, nagyon tömören, Joachim Higgins, Zsadórat arra figyelmeztetve, hogy nagyon elővigyázatos legyen az egész export hittel kérdés nem furcsának talán. Az Európai Uniót jelenleg uralja a kapitalista piac néhány elve. Semmi beavatkozás az állam részéről, kevesebb közbeszerzés, privatizálni, a közszolgáltatásokat. Ezek a célok vannak, de a legnagyobb megállapodások, a legnagyobb üzletek, a legnagyobb cégek részéről nem felelnek meg ennek. Az adófizetők kell megfizessék ennek az árát. A jobboldali gazdaságkutatók ezzel kapcsolatban hallgatnak E, állami támogatása van a kereskedelemben. Ez nem is kérdés. Akkor is, ha tagadnak. Egyetértek Zsadó úrral, hogy ezek a tevékenységek az adófizető pénzéből zajlanak, az emberi jogokat figyelembe kell venni. A legfel, legmegfelelőbb körülményeket kell megkeresni. Zsadó a dokumentumában olyan projektekre utal, amelyeket támogattak. az export hitel területén és ami nem felelt meg a legjobb ö, környezeti feltételek következménynek. Ö, az emberek többsége nagy-Britanniában és Európában azt szeretném, hogy az európai vállalatok, az Európai Unió tartsa be az emberi jogokat, és ezeket elősegítse világszerte. És a legjobb környezeti gyakorlatot kövesse és követelje, meg. Zsadó úr és mások itt azt kívánják, hogy szerepeljen az ilyen megállapodásokban ez a követelmény. És akkor a többség véleményét tükrözik az Európa, tükrözzük az Európai Unióban. Elnök úr, amikor nagy projektről van szó az EU-n kívül, olaj, gáz, bányászat területén, amely nagyon rosszul hat, hat a helyi közösségekre, akkor szerintem ezt maximálisan figyelembe kell venni hiszen az adó fizető finanszírozza még egy ö, utolsó megjegyzésének részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a, az elismerést, amelyet hallottam. De azt hiszem, hogy a parlamentben a munka ö, nem azon múlik, hogy mekkora súlyjal bírunk adott országban. 16-17 százalékot kaptunk Franciaországban, mi, de mindannyian képviselők vagyunk. Senkinek sincs abszolút többsége. A parlament munkát együtt végezzük. Ez nem az Európai Zöld Pártnak a munkaterve, hanem az európai szerződéseket szeretnénk megvalósulva látni. Ennyit erről. Másrészt válaszolnék a bizottság képviselőjének. Kérdés, hogy a kockázatokat hogyan számolják ki, és mennyire veszük figyelembe a szociális szempontokat a kockázatelemzésbe. Ez nem pontosan egyezik meg a különböző résztvevők felfogásában. Amikor az OECD-ről beszélünk, az USA az export hitel nem a kongresszusnak kell beszámoljon az USA-ban. Csak azt kérjük, ami lehetséges, ami az OECD-ben önkéntes alapon zajlik, az struktúrált legyen az EU-ban. Még egy megjegyzés, elnök úr, Kínával kapcsolatban. A magam részéről, de hát ez túlmutat ezen a dosszién, ezen az ügyem. Azt hiszem, nem sikerül Kínával egészséges kereskedelmi kapcsolatot fenntartani, hogyha az európai tervekben nem szerepel a véti a munkaügyi világszervezet, az ILO-nak a követelményeit nem követeljük meg előfogadjuk azt, hogy egyenlőtlenség van a kapcsolatokban. A kínai kereskedelmi kapcsolatban a szociális, környezeti, demokratikus követelményeket is meg kell fogadni, különben mindig veszíteni fogunk. Köszönöm szépen. Janik Zsadó 12-ig lehet benyújtani a módosítókat. 18 percünk marad, vagy 20 percünk maximum, és foglalkoznunk kell a 13-14-es kérdéssel, a banánnal. Másodszor foglalkozunk ezzel az ügyel, és jelentés van. Ez a második eszmecserre két ügyben jelentést tevünk mindkét ügyben Francesca Balzani nem tudott eljönni ma, gyermeket szült. Gratulálunk, minden jó kívánságunk az anyának és a csecsemőnek, de helyettesítik eme ügyben Kellerif. Tessék! Köszönöm szépen. Francesca kért, hogy szóljak egy olyan ügyben, amelyet régóta követek. Az OM a VTO konfliktus végének mindenki örül a balán konfliktus végének, hiszen az EU-t elítélték, technikailag bonyolult kérdés volt, kényes kérdés, és fontos is. A VTO meg tudta ezt oldani. A parlament beleegyezését kérjük, úgy gondoljuk azonban, hogy csak akkor lehetséges ez, eh, hogyha világos kötelezettségvállalás van határozott a tanács és a bizottság részéről néhány ponttal kapcsolatban először is. Azt eh, kértük, hogy hatástanulmány eh, legyen a lehetőleg korábban, hogy lássuk, milyen hatása van E, a tervezett intézkedéseknek a banántermelőkre és az ultraperiférikus területeken élőkre. Hatásolványt kértünk ezen e, túl a e, kísérő intézkedésekről másfél évvel előre, és ezt megfelelő magyarázattal kérjük megkapni a bizottság mostani válaszát nem lehet figyelembe venni, megfelelő kezdeményezés kell az alkacsi tekintetében is. Azt kérjük, hogy a termelők támogatását ne a fejlesztés alapokból finanszírozzák, valamint a kísérő intézkedések azok az országokat célozzák, ahol a legnagyobb a veszeség, a fejlettségtől függően és más mutatók függvényében, melyeket majd meg kell fogalmazni, attól függően, hogy a banán kereskedelem mekkora szerepet játszik az EU-val folytatott kereskedelmükben. Nos, ezek a prioritásaink. Hogyha nincsen elkötelezettség, akkor nem tudjuk elfogadni ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Banántermelők Szövetségének képviselője itt van körünkben, Leopoldo Kologán. Lee and Mr. Francisco Rodriguez. Let's listen to the... Ők tehát azok, de most hallgassuk meg, a, milyen mondandója van a bizottságnak. Kiszólal meg a bizottság részéről? Norrisnak hívnak, a mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozom. És hatalmas örömömre szolgált, hogy Eckhart Gucht-tal dolgozhattam együtt ebben a kérdésben a trópusi termékek preferenciális kezelésének általános ügyének részét képezi ez a kérdés. A megállapodás fontosságáról már szó volt, és a WTO titkárságának egy képviselő is beszámolt erről az ügyről, és azt hiszem, hogy pontosabb és ékeszódóbb módon tud beszámolni arról, hogy milyen fontos megállapodásról van szó, és miért ilyen fontos, hogy minél hamarabban megkössük ezt. Biztosak vagyunk bennem, hogy az önök szakbizottsága és a parlament egészet támogatni fogja ezt a megalapodás tervezetet, a tanács is egyhangulag fogadta ezt el. De most specifikusan szóljunk az itt felvetett kérdésekről. Ami a hatástanulmányt illeti, elnök úr. Megvizsgáltuk ezt a kérdést a múltban. A saját termelőink szempontjából. Mi több, a vizsgálatot a reforma csomag kontextusában hajtottuk végre, és így megállapíthattuk, hogy rendelkezésre áll a pénz, hogy folytassuk a termelést ezen a területen, 278 millió eurót irányoz elő a költségvetése célra. És mint mondottam, mint mondottam, tehát az érintett tanács és parlamenti felekkel is egyeztettünk. Egy olyan impact study, vagy hatástanulmány alapján, amely szorosan szemügyre vette a banán megállapodásból, illetve az importliberalizációból eredő tényezőket. Persze a tanulmány elkészítése során még minden paraméterrel nem rendelkeztünk, de végezetül megbecsültük ezeket. Például a vámcsökkentés mértékét pontosan megbecsültük. Mi több pessimistábbikos voltunk a tekintetben, hogy milyen kedvezményeket kell, hogy adjunk összességében, tehát a hatástanulmány eredményeit jónak mérték tart, mérvadónak tartjuk. Ami az alkácsékat illeti, persze, hosszú tárgyalásokat folytattunk az alkácsi országokban dolgozó alkácsi ország partnereinkkel, és világosra kell tenni azt is, hogy a preferencia erózió tekintetében ez a csomag számukra nagyon fontos, ugye ez az VTO keretén belül nagyon fontos téma volt számukra, hiszen ahogyan liberalizálódik a kereskedelem, az AKC országok preferenciája erodeálódnak, oda vesznek. És különböző szempontokból vizsgáltuk tehát meg ezt a helyzetet, és a preferencia erózió csomag keretén belül megoldásokat kerestünk. Segítettünk tehát az alkácséknek, az alkácsi országoknak, hogy eh, el tudják fogadni ezt a csomagot, és mindenki alá is írta ezt, a preferencia erózió, a trópusi termékek és a banán eh, egy csomagba való ötvözésének csomagját mindenki aláírta. Köszönöm szépen. Madame Andrikienev. Andrik Jene asszony. We are running short of time. Please be as brief as possible. Two minutes, may I say? <laughs> Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, minden jót kívánunk persze jelentéstevő asszonynak. Két jelentésről beszélünk. Az egyik a WTO banán megállapodásra vonatkozik, a második pedig a jogi következményekkel foglalkozik. Éppen ezért kijelentem, hogy a néppárt üdvözli a Genfi megállapodást, melyet az bizottság a WTO-val kötött a latin-amerikai országok direkt banánimportja tekintetében. De hozzá szeretném meg azt is tenni, hogy látjuk a jelentés fontosságát, hiszen ezzel a WTO-val egy hosszú múltra visszatekintő kereskedelmi vitát lehetett meg bezárni. Az EU diszkriminatív módon ö, ö, használta a latin-amerikai országok banán ö, termelőivel szemben ezeket a szabályokat, preferenciális helyzetbe hozva az ákácsi országok termelőit. Mi az Európai Parlamentben hamarosan meg kell, hogy hozzuk a döntésünket, hogy egyetértünk-e ezzel a történelmi jelentőségi megállapodással. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament meg kell, hogy mutassa, hogy felelősség teljes játékos a nemzetközi kereskedelem területén, és ilyen módon bódincsuk rá, agy, értsünk egyet, és adjunk zöld fényt. De egyetértek a szocialisták és demokraták felszólalójával, a jelenleg fennálló problémákról mondottak tekintetében. Hiszen van a érmének egy másik oldala, hiszen világos veszteség és egyértelmű vesztesek is, vesztese is vannak a globális banánpiac liberalizációjának. Nem tudok elmerülni a részletekben, de világosnak tűnik számomra, hogy szükség van arra, hogy biztosítsuk, hogy ágazatokat vagy iparok, iparágokat ne söpörjünk le a piacról, amelyek a gazdasági életképességéhez járulnak hozzá bizonyos területekben. Két perc, két perc, mondja az elnök, igen, csak pontot teszek, mondja a felszólaló. A nemzetközi kereskedelmi liberalizációs intézkedések során támogatni kell a <clears throat> európai banántermelőket azért, hogy megmaradhassanak a piacon. Köszönöm. Matt uh, from EPP. Two minutes. Köszönöm. A néppárt revében Matthias úr csak egy percben. Elnök úr, annyit szeretnék mondani, hogy azt hallottam, hogy ez egy kitűnő megállapodás lesz. És valószínűleg azért lesz ez egy jó megállapodás, mert ezzel ismét megteremtettük a békét, de hát persze Spanyolország érdekeit ez nem szolgálja meg a közösségi banánágazatot sem. 176-ról 140 euróra csökken ugye az összeg tonnánként, hát nem tekinthetjük ezt a banánágazat támogatásának. De belát erre, és elkerülhetetlen volt az, eh, hogy a kompenzációt megőrizzük a banánágazat számára, különösen ebben a nehéz időben. Higgins úr, Higgins úr, két perc, és ezt komolyan veszem. Tehát minden okom megvan arra, hogy aggodalmas legyek, Higgins úr. Úgy gondolom, hogy a banánipari termelők és munkavállalók nak elég okuk van arra, hogy az új banán megállapodást agályosnak tartsák, hiszen hosszú távon keresztül arra buzdították őket, hogy a fejlesztés fő ágazataként a banánt tekintsék, és a foglalkoztatás is innen eredt, és most pedig az Európai Unió, miután erre buzdította őket, a saját üzleti érdekei érdekében eh, kihúzta a talajt e banántermelők, és eh, egyszeri, kétkezi banánmunkások keze alól, tehát a talajt a kezük alól kihúzta ezekben az országokban. És az új megállapodás tagadhatatlanul a nagy, nagyon nagy multinacionális cégek érdekét szolgálja, amelyek a közép- és latin-amerikai termelést dominálják. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy a bizottság javaslata szintén összefügg a bizottság eh, közép- és dél-amerikai kereskedelmi liberalizációs célkitűzéseivel, amely viszont kiszolgálja az európai big business, a nagy cégek érdekeit, eh, Azért, akik eh, Latin és eh, Dél-Amerikában a saját szolgáltatásaikat és termékeiket akarják eladni. Elnök úr, a munkavállalói jogok, a környezet kérdése, az emberi jogok kérdése elsikkad e megállapodás során, eh, pedig ezek a szempontok mind hátrányos helyzetű megkülönböztetésben részesülnek az új megállapodás során. Köszönöm. Kadarifúr, négy percben zárhatja le a vitát. Nincsen pontos megjegyzésem, de azt gondolom, hogy Francesca jól kifejezte az álláspontunkat. Nem arról van itt szó, hogy üdvözöljük-e a VTO megállapodást. A VTO megállapodás konfliktusos következtetésre jutott, hát ezen történelmi konfliktust meg kell oldani. Szerintem egyelőre még nem tudjuk felmérni ennek a következményeit, hiszen az Ákácsi országok komoly nehézségeket tapasztalnak. Hogyha 2008-as statisztikából indulunk ki, akkor az EU-ba importált banán 72%-a már akkor is Dél-Amerikából, Latin-Amerikából származott, és különösen az ottani nagyvállalatoktól, mondjuk a Csikitától származott, nekik volt nagy érdekük mindez. Tehát megismételnem, amit mondtam, nekünk azért kell küzdenünk, hogy valóban legyenek megfelelő szintű kompenzáló intézkedések mind az Ákácsi országoknak, mind pedig az EU legkülsőbb régióinak. És ahogy azt a bizottság, amit ma mondott a bizottság, azt én nagyon sajnálatosnak tartom. Nos, ezzel lezárjuk a ma délelőtti munkát, és Délután folytatjuk a mundát. Egyéb iránt a e jelentés tervezetek vitáját december 1-én és 2-án folytatjuk le, mi pedig délután háromkor folytatjuk a munkát egy meghallgatással a közvetlen külföldi befektetésekről. Köszönöm szépen, és jó étvágyat kívánok!